Ladies and gentlemen, Zaharov... Uh, Hölgyeim és Uraim, tisztelt Szaharov díjasok, kedves vendégek, kedves kollégák! Az a megtiszteltetés ért, hogy Önöket üdvözöljem itt, és a Szaharov díj 30 uh, évfordulóját ünnepeljük. 1988 óta az Európai Parlament ezt a díjat egyéneknek és szervezeteknek azzak adja, akik rendkívüli erőfeszítéseket tesznek az emberi jogok és az alapszabadságok védelmében. A Szaharov díj hálózatának alelnökeként ki szeretném emelni azt, a, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít az alapjogok, az emberi jogok, a demokratizáció és a szólásszabadság érv, értékének az Európai Parlament a világ minden pontján. Kedves barátaim, Bertha Szoller aki Ladies in White-ot képviseli, 2005-ös díjazottakat, nem tudott eljutni Brüsszelben. És a hétvége során arról is hallottunk, hogy Asman Mahfouz, aki Egyiptomban um, 2011-es videóposztingjával indított el a Tahrir felkelést, ide szeretett volna jönni kislányával, de betiltották a kiutazását, mi több félnie kell attól, hogy újra letartóztatják, mint sok más emberi jogi aktivistát is Egyiptomban. A venezuela rezsim 40 embert engedett szabadra, többek között a Szaharov díjazatot, de ugyanakkor nem tudja elhagyni az országot. Patriciával, a feleségével úgy döntöttünk, hogy ő jön el Brüsszelbe, és ő vesz részt a konferenciánkon. Jamilek saleh Laurent Salah édesanyja döntött úgy, hogy Brüsszelbe jön el, hiszen a fiam nem a, volt a szabadon bocsátottak között. Az emberi jogok tiszteletben tartása nem vitatható, nem jelentheti viták tárgyát, ez az Európai Unió működésének egyik alapelve. Az EU-n belül és az EU-n kívül is ezen jogok érvényesülése mellett szállunk síkra, és a Szaharov díj hálózat nagyon fontos um, um, számunkra. Nagyon üdvöző, nagy fontossággal bír, hogy itt vannak a díjazottak, akik gyakran veszélyes és személyes kihívásokkal teli környezetben képviselik az emberi jogokat. Számukra az emberi jogok és a szólásszabadság kifejezésének védelme nem egy eh, szakmai tevékenység, hanem egy állandó harc. Nem csak maguk számára, hanem mindenki számára harcolnak. Eh, gyakran eh, megfélemlítik őket, fenyegetik őket, és nem csak őket, hanem a társaikat, kísérőiket is nagyon profi módon dolgoznak, és igazi bátorságról tesznek tanúbizottságot. Az Európai Parlament az, Európai, az emberi jogokat az emberi a, egy olyan korszakban helyezte az agenda fontos helyére, amikor egyre nehezebb az emberi jogok érvényesítése sok területen otthonokban, hazájukban fenyegetik, vádolják az emberi jogok képviselőit, miközben ők pedig az állampolgáraik társaikért dolgoznak, nem saját javukért, hanem a javáért dolgoznak. Az elmúlt évek során nem egy eh, díjazottat eh, megtámadtak, és amikor ez megtörténik, az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa őket néha nagyon látványos, ami sürgősségi indítványok esetével, eszközével, néha pedig a csendes diplomácia esetével. Ahogyan említettem, Patrici, Patrici és Jamila itt van közöttünk, Laura Sally és Tony ezt képviselik, a venezuelai demokratikus ellenzék részéről. Mindketten félnek um, a helikódi börtönlázadás után a társaik egészségémét szelik. Oszmán, szudáni díjazottunk, január és ápril között volt börtönben, miután békés lázadást indítottak. Márciusban az Európai Parlament a politikai eh, fogvatartottak azonnali szabadsa, szabadon bocsátását követeltem, és személyesen is egyeztettünk velük a helyzetről. Ne feledkezzünk meg szíriai díjazottunkról, Razan Zajtonérel, akit 2016-ban az Liza Lisman csoport elrabolt. Az Európai Parlament egy állásfoglalás indítványban um, szólalt fel az ügyében, és egy Európai Uniós Task Force felállítását követelte annak érdekében, hogy szabadon bocsássák. Itt ülünk, és Raif Badavi továbbra is um, Szaudi-Arabiában uh, börtönben van, felesége van itt körünkben, üdvözöljük a parlamentben. Ő folytatja a, azt a harcot, hogy nemzetközi nyomás segítségével bocsássak férj, szabadon férjét. A Memorial orosz, orosz emberi jogi szervezetre is nagyon nagy nehéz nyomás nehezkedik, hiszen például a Memorial csecsenföldi képviselőit áll vádakkal tartóztatták le, és Mahacsalában a memóriál irodájának vezetőjét is összeverték. A kubai hatóságok a Ladies in White szervezetet továbbra is szorongatják. 2018 első felében legalább 45 tagot tartóztattak le, reméltük, hogy Berta Soler el tud jönni közöttünk, és Guillermo Farinyes el tud jönni, de a mondtam, sajnos nem tudott kiutazni Kubából. Egy szóval, folytathatnám még a negatív híreket, de egy-két pozitív hírről is beszámolhatok. Szanán a Guzmát például um, kellett Timor miniszterelnőkének nevezik majd ki, vélhetőleg 2007 és 2015 között uh, már egyszer miniszterelnök volt, amikor a, és a legutolsó választások során több mint 50%-ot nyert. Ilyen módon sikere következtében nem tud itt lenni ma közöttünk. Malala Yousafzai pedig áprilisban Pakisztánban hazájában járt 2019 óta először, szülei és két testvére kísérte. A Malala alap korábban a saját szülővárosában nyitott meg egy iskolát. Dr. Mukwege vezetősével um, Kongóban a szexuális erőszak áldozatainak első hálózata jött létre, amely a gender alapú erőszak ellen szásikra. Ma áttekintjük a Szaharov díj 30 éves történetét. Az első díjazottak 1988-ban Nelson Mandela és Anatoli Marchenko orosz diszidens volt, akik um, Eh, aki egy éjségsztrájk után meghalt, ő csak annyit követelt, hogy minden szovjet politikai eh, elítéltet bontsassanak szabadon. Marcsankó fia Pavel egy üzenetet küldött nekünk, ezt a dossziéjukban megtalálják és nyomatékkal beszél az emberi jogok fenyegetett helyzetéről Oroszországban, kihangsúlyozza, hogy az igazságügyi hatóságok teljesen függenek a végrehajtó hatóságtól, különösen a politikai ügyekben. Ahogyan édesapja Anatoli ő is minden oroszországi politikai fogvatartott szabadon bocsátását kéri, és azt mondja, hogy a külföldi nyomással lehet változást elérni. Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata szintén um, évfordulóját ünnepli, az elfogadása után 70 évvel az emberi jogok támogatása és védelme az egész planétánkon még mindig problematikus, Ráadásul az univerzalitás kérdését tételek kérdezik meg, egyes kormányok azt mondják, hogy bizony ez egy olyan érték, amely nyugatról, a nyugati féltekéről származik, és ezt rá akarja kényszeríteni világra. Aggasztó eh, ez a jelenség, hiszen az állampolgárok joga került veszélybe, a jogállamiság elve került veszélybe. 1949-ben a civil társadalom kvázi még nem is létezett, éppen ezért nagyon nehéz a 49-es helyzetet a maival összehasonlítani, de tény az, hogy a represszív rezsimek a diszidens hangokat áll, hamis vádakkal akarják legyűrni, politikai pártokat tiltanak be, weboldalakat tiltanak be, embereket tüntetnek el, a családokra gyakorolnak nyomást, Mindezt elmondva, az emberi jogok mindenhol sérülékenyek. Éppen ezért ébernek kell lennünk az Európai Unió tagállamaiban belül is, ahol úgy tűnik, hogy a jogi keret biztos védelmet biztosít, de Jan Kucsiak márciusi és Daphne Caruana Máltai oknyomozó újságíró lemészárlása arra tanított bennünket, hogy mi sem dőlhetünk hátra. Nem csak ünneplünk, hanem hangsúlyozzuk, hogy fel kell szólalni az emberi jogok lábbal tiprás ellen. A szabadság, a gondolatszabadság és az alapjogokról szólva mindig ki kell hangsúlyoznunk, hogy az emberi jogok védelme harc, másodszorban globális harc, Harmadsorban az egyének tudnak változást okozni, és ezért ilyen, játszik ilyen fontos szerepet a Szaharov hálózat. A díjazottaink a humanitás szellemében léptek fel, és igazi változást értek el, és érhetnek el az országokban, a régiójukban. Ők a gondolatszabadság nagykövetei. Amikor a hálózatot tíz évvel ezelőtt felállítottuk, um, akkor az emberi uh, Európai Parlament tagjai és a díjazottak um, arra gondoltak, hogy uh, egységesítik erőiket. Sok uh, Szaharov díjazott beszélt um, az Európai Parlament vagy, más, vagy mások által szervezett konferenciákon, akkor pedig, amikor a díjazottak veszélybe kerültek, az egész Szaharov díj hálózatot aktivizáltuk. A 25. a eh, kom, eh, jubileumi konferencián a Szaharov ösztöndíj programjának lehetőséget vetettük föl. Az Európai Parlament eh, ezt a felúsi programot három éve működteti sikeresen, és üdvözlöm az idei felókat, ösztöndíjasokat görünkben, lehetőségünk kínálkozik arra, hogy találkozunk, eszmét cseréljünk, és megvizsgáljuk, hogy ez a kezdeményezés milyen sikerekkel járt. A múlt éves fellók mm, közül négy a kiállításon is szerepel, amely kiállítást ma este látogatják meg. Ez mindenképpen egy sikertörténet, de meg vagyok róla győződve, hogy van még mit tennünk az Európai Parlamentben és az emberi jogi aktivisták védelmében. Önöktől függünk, maradjunk kapcsolatba, osszák meg velünk az aggájaikat, tájékoztassanak a sürgető helyzetről, értesítsenek, hogyha az egyének vagy a csoportok veszélybe kerülnek, és ne felejtsenek meg arról is, hogy az önök országában lévő EU nagykövetségek és önök támogatják a velük való kapcsolat, az önök támogatását és védelmét is szolgálhatja meg akarjuk erősíteni a Szaharov díjazottak közötti kapcsolatot, valamint az EU delegációk, a civil társadalom és a fellók, az ösztöndíjasok közötti kapcsolatot. Azért fontos ez, mert közösen erősebbek vagyunk, reaktívabbak vagyunk. Örömmel tekintek tehát a mostani eszmecsere elébe, és um, jelezni szeretném, hogy mindenki, aki el tudott jönni közénk a 30 éves évfordulóra, üdv, mindenkit üdvözlünk, és ma pedig a legutolsó díjazott képviselőjének, a Szaharov Patrice Gutierreznek, Daniel Nivánis feleségének, a egy demokratikus ellenzék képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, hogy itt van. Muy buenas tardes. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Egy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma, és képviselhetem a férjemet, Daniel Szevágyoszt, aki képviseli az összes venezuelai politikai fogvatartottat, azokat a személyeket, akik börtönben vannak hazámban, és képviselhetem a demokratikus venezuelai ellenzéket is, amely 2017. decemberében a gondolat szabadság díját, a Szaharov díjat megkapta. Egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a nőnök asszony, Hautala asszony, itt lehetek önökkel és az Európai Parlament képviselőivel és más Szaharov díjazottal, civil szervezetekkel, emberi jogi aktivistákkal, ösztöndíjasokkal, akik a Szaharov díj hálózatának ösztöndíjasai, olyan személyek, akik a világ különböző részén, bárhol, mindenhol rendkívüli munkát végeznek, a szabadságjogok, a demokrácia és az emberi jogok védelmében. Az emberi jogok védelme egy nagyon kemény munka, egy nagyon nehéz feladat, egy olyan munka, amelynek során kitesszük magunkat annak, hogy üldözzenek bennünket, fennállanak a kockázata is, hogy az ember börtönbe kerül, és tragikus élethelyzetekkel kénytelen szembenézni, mint Osvaldo Pagya Olyanok, akik részt veszünk ebben a küzdelemben, példát mutatunk az emberi jogok védelme érdekében, van, aki az életével fizetett ezen munkaellátása során. Számunkra nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, amely a demokrácia, a szabadság és az emberi jogok védelme érdekében száll síkra, fontos, hogy lehetőséget adjon számunkra ahhoz, hogy továbbra is küzdjünk az emberi jogokért, és felemeljük a hangunkat az ellen, ami a hazánkban történik. Venezuela esetében a súlyos humanitárius válság, amely a lakosságot sújtja, egyre súlyosabb méreteket ölt. Egy komoly emberi jogi válság is kibontakozott hazámban. Az összes emberi jogot sértik Venezuelában. Minden egyes emberi jog sérül. A szabad véleménynyilvánításhoz, a másként gondolkodáshoz, a politikai szerepvállaláshoz, az egészségügyhöz, az, az oktatáshoz, az élelemhez való jog, a legalapvetőbb jogok mindegyike teljes mértékben sérül. Sérti ezeket a jogokat ugyanis a hatalmon levő rezsim az országban. Szabadon bocsátottak pénteken politikai fogvatartottakat. Én alig tudtam férjemmel, Daniel Szabágyosszal és három gyermekünkkel néhány órát együtt tölteni. A férjemet ugyanis pénteken este bocsátották szabadon, szombaton már elindultam ide férjem és három gyermekem nevében szeretném elmondani, és a szabadon bocsátottak nevében is, hogy mit jelent mindez számunkra. Mit jelent számunkra a Szaharov díj hálózatának részese lenni? A szabadságért, az emberi jogokért, a demokráciáért küzdünk. Egy olyan fontos helyen, mint az Európai Parlament. Fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlament és a Szaharov díj hálózata továbbra is támogatást nyújtson számunkra ehhez a küzdelemhez. Ebben az esetben a nemzetközi nyomásgyakorlásnak köszönhetően a világon a különböző emberi jogi aktivisták erőfeszítéseinek, az Európai Parlament erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült elérni azt, hogy több mint 30 politikai fogvatartottat szabadlábra bocsátottak de több mint 400 embert megfosztott a rezsim a szabadságától azért, mert másként gondolkodnak, mert változást követeltek, szabadságot és demokráciát. És fontosnak tartom, hogy önökkel, az Európai Parlamenttel együtt megpróbáljuk elérni azt, hogy Venezuelában és a világon sehol se üldözzenek senkit, soha többé azért, mert szabadon és békében kifejezik gondolataikat, a szabadság iránti vágyukat, tiszteletben, tisztelettel mások véleménye iránt kifejezzük a vágyainkat. Lorenz Salet édesanyja, Gyamil Salet is itt van velem, fia Lorenz Salet továbbra is az egyik fő kínzó központban van fogvatartva, az Elikoide börtönben, Caracas városában. A cellatársait szabadlábra bocsátották, Gabriel Págyez, akivel több mint négy éve börtönben van, börtönben volt, egy közös cellában voltak fogvatartva egy alaksorban, és több mint 26 hónapon át kínzásoknak volt kitéve, és 2016-ban helyezték át a börtönbe. Őt most szabadon engedték, néhány társával együtt, de Loren továbbra is börtönben van, magánzárkában, elvágva a külvilágtól. Loren ő is díjazottja, ő is Szaharov díjazott, hiszen ő is a demokratikus venezuelai ellenzéket, a másként gondolkodókat képviseli. És a kérésünk ma itt az, hogy határozottan emeljük fel hangunkat, és követeljük Loren Szaharov, Loren Szaharov díjazott szabadlábra helyezését követeljük az összes politikai fogvatartott szabad, szabad lábra helyezését. Ma már nem férjem arcképe látható itt a pólomon, de Leopoldo López, aki szintén a venezuelai demokratikus ellenzék képviselője, ő továbbra is börtönben van, és ő is megkapta a Szaharov díjat. Leopoldo, Loren Vilka, a csakaui rendőrök, mindazok, akik továbbra is a rendszer legsötétebb börtönében vannak fogvatartva, számukra teljes körű szabadságot követelünk. intervento. Muchas gracias. Eh. Bene, eh, cominciamo adesso questa... Nos, hát akkor elkezdjük a munkánk, a vitánk első részét az alelnök bevezetője után. Köszönjük Patrici Gutierrez eh, üdvözlő szavait, aki a hálózat hálózat alánöke. Az elmúlt 30 évben nagy kihívások előtt álltunk. Én is szeretettel üdvözlöm a Szaharov díjazottakat, akik el tudtak jönni körünkben, akiknek a parlamentben való jelenléte mindig felelősségünkre és felhívja figyelmet és érzelmekkel is eltölt bennünket. A három társszervező bizottság, az Emberi Jogi Albizottság, a Külügyi Szakbizottság és a Fejlesztési Szakbizottság nevében minnyájukat szeretetlen üdvözlöm, és még egyszer hangsúlyozom, hogy milyen elengedhetetlen harcot folytatnak az emberi szabadságjogok és az, em- és az emberi jogok értekében. Azokról se feledkezünk meg, akik nem tudtak eljönni, akiket szabadságuktól fosztottak meg. Még egyszer nyomottékkal hangsúlyozzuk, hogy Raif Badamit például bocsássak szabadon. Ahogyan az alelnök már említette, hautala alelnök említettem, ki ö, tudna, jobb, tudná jobban az emberi jogok egyetemes voltát szimbolizálni, mint a Szaharov díjazottak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulóját üdvözöljük. Ez az emberi jogok történetének alapvető dokumentuma. Nagyon sok nemzetközi szerződés jött létre ennek következtében, és számunkra az Európai Unió alapértékeinek számítanak ezek. A Lisszaboni szerződés második cikke is beszél erről. Az Európai Unió és az ENSZ eh, természetes szövetségesek az emberi jogok eh, legszélesebb értelmében vett eh, képviseletében. Két Gilmort, az ENSZ emberi jogi al főmegbízott helyettesét, és Stavros Lambarinidis, az Európai Unió külön megbízottját is üdvözlöm itt körünkben. A mai találkozunk rendkívüli lehetőséget kínál arra, hogy az emberi jogok, melyeket az egyetemes nyilatkozatban hirdettük ki, fontosságáról beszéljünk, és a globális és digitális világban jelentkező új kihívásokról is beszélgessünk. Szeretettel üdvözlöm tehát a vendégeinket, üdvözlöm a pán-afrikai parlament 27 képviselőjét, valamint a Afrika 13 országából jövő képviselőket és a nigériai parlament képviselőit. A parlament, az Európai Parlament minden támogatást megad ezeknek az országoknak. Üdvözlöm Önöket! Most tehát megadom a két vendégünknek a szót, de először Szalafranka képviselőnek adom meg a szót, aki a külügyi szakbizottság nevében vezeti majd a vitát. Kérem is, hogy jöjjön ki. Először tehát két Gilmornak adom meg a szót, Tíz perc van. Excellencies, tisztelt Uraim és hölgyeim, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Szaharov díjasok, hölgyeim és uraim, megtisztelthetés számomra, hogy csatlakozhatom önökhöz ezen a napon, és együtt ünnepelhetjük a Szaharov díj fennállásának 30. évfordulóját, és nagyon örülök annak, hogy ilyen fantasztikus társaságban vagyok. Az Európai Uniónak köszönetek szeretnék mondani, illetve számos eszköznek folyamatos munkáért, az emberi eh, nyilatkozatok általános eh, egyezményének elfogadásáért, és nagyon örülök annak, hogy a pódiumon ilyen személyek ülnek, Stavros Lambrinidis úr, egy szeretetés számomra, hogy itt ülhetek önnek. Köszönöm szépen a munkáját, amit az emberi jogok érdekében tesz. Mi ezért milyen hálásak vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk az LKS, a DEFCO és a DG Justice kezdeményezéseiért, az emberi jogi harcosok jobb megjelenítéséért. Hiszen ennek a díjnak is ez a, a díj, ez a szerepe nagyon fontos, hogy megünnepeljük globális és helyi szinten is az emberi jogi harcosokat. Az ő munkájuk nélkülözhetetlen, és úgy érzem, hogy az emberi jogi harcosok erejét nagyon nehéz mérni. Folyamatos üldöztetésnek vannak kitérve, folyamatos elnyomásnak nagyon sok helyen a világon. Nagyon sok kormány támogatja ezt, és nagyon sok emberi jogi harcos dolgozik az ügyeikért. Hogyha az ő szlavuk nem számítana, a munkák nem számítana, a bátorságok nem számítana, akkor ezek a személyek ilyen nagy hatalommal miért tennének olyan sokat annak érdekében, hogy elhallgatassák őket? Ez az emberi jogi mozgalom ereje. 2018-ban nagyon sok évfordulót ünnepelünk. A 25. évfordulója van a Bécsi nyilatkozatnak, amely megerősítette az emberi jogok oszthatatlanságát. 30. évfordulóját üljük ennek a kitűnő díjnak, és az Emberi Jogok eh, Univerzális Nyilatkozatának 27. Eh, évfordulóját. Nagyon fontos eh, rendszeres időközönként emlékezni erre a munkára, a céljára, és ebben az évben ezt megtehetjük. Nagyon nehéz a jelenleg emberi helyzet, és nagyon kényelmetlen az emberi harcosok munkája az érintett kormányok felé, és ők kitartanak, nagyon sok mindent elviselnek, és mindannyian egyenlőnek születtünk méltóságban és a jogok tekintetében. Két világháború gyermekeként, holokauszt időszakában születvén, illetve olyan időszakokat megélvén, amely nem jelentettek privilégiumot. Az UDHCR 1945 as elfogadása testesíti meg azt, ami a legitim kapcsolatot jelenti eh, a hatalom és a hatalom nélküliség között. Ez a projektek eh, szíve. Néha gyakran azt szeretnék, máshogy gondolnánk, de nem a fehér neokolonializmus eredményeként született meg a nyilatkozat, hanem az egész világon tárgyaltak 81 alkalommal, és számos ülésen igyekeztek ennek szövegét kidolgozni. A szöveg tartalma dekolonizált államokból érkezett, Dél-Amerika a szociális és gazdasági kérsz nagyon sokat dolgozott a Szovjetunió, a rasszizmus alapján történő megközelítés történő kiközösítés ellen is nagyon sokat tett India és Pakisztán. Az a tulajdon ugyanolyan megosztását szerették volna, és a gyermekházasság ellen érveltek. Én a parlamenti képviselőnője Hensa Meta volt, ez egy fantasztikus nő, aki az UDHCR első cikkejéhez ragaszkodott, miszerint a nők és a férfiak egyenlően születek. 1948-ban gyagar ragalkozott ahhoz, hogy az első cikke így kezdődik a nyilatkozatnak, hogy az összes emberi lény egyenlőnek és szabadnak született méltóságban és jogok területén. A csilei író azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos történelmi pillanat volt, konszenzust született az egyéni jogokat illetően. Ez nem egy földi hatalom döntésén múlik, hanem a létezésből adódik, és elidegeneníthető jogot ad mindenkinek egy szabad eh, élethez. Képzeljük el, a, a világ egyik parlamentje mondta ki ezt, hogy mindez minden egyes egyénnek, minden egyes élőlénynek joga. Azt gondolom, hogy ez a történet erővel kell, hogy eltöltsön bennünket. Ezeket az értékeket, kemény elveket folyamatosan megsértik, és ez árulás. A vélemény véleményszabadságának elnyomása, manipuláció, a közélmény manipuláció és a választási jogok manipulációja beleavatkozás, az igazságszolgáltatás rendőrség, a parlamentek függetlenségébe, és vannak olyan parlamentek, amelyek alapvető nemzetépítési eszközöket próbálnak meg manipulálni, megpróbálják megakadályozni ezeket a nemzetek abban, hogy felépítsék magukat. A nők jogainak védője, az LGBT személyek jogainak védője, a fogyatékkal élők jogainak védői, őket nagyon gyakran letartóztatják, kínozzák, és van, hogy eltűnnek, meggyilkolják őket. A jogállamiság és um, a felelősségre vonhatóság csökken, újságírók, bírák, akik eh, függetlenül dolgoztak, vagy letartóztatják őket, elbocsátják őket, vagy még rosszabb is történhet velük. Az emberek eh, tényleges parlamentje a parlament választókeretében a szabad vélemény nyilvánítás, és ma a civil társadalom sem tud megfelelően dolgozni. Vannak um, elfogadatlan adminisztratív rendelkezések, súlyos pénzbírságok, az igazságszolgáltatás visszaélésére sor kerül, az igazságszolgáltatásával visszaélésre és az emberi harcosokat nagyon gyakran megcélozzák ezekkel az intézkedésekkel. Tudjuk, hogy nagyon súlyos időket élünk, viszont az ENSZ több támogatásra van szükségünk, az Európai Unió több támogatásra van szükségünk, és emlékeznünk kell arra, hogy miért is jöttünk erre a világra. Az ENSZ kartája az emberi jogokat az első helyre teszi. Azt mondja, hogy mi a népek a tagországoknak a legfőbb feladata az emberi jogok védelme, nem is a fejlesztés. És a helyzet még tovább keményedhet. az EU eszközét értékekre alapították, nem gazdasági javaslatra, nem külpolitikai javaslatra, hanem ennek az elvnek, a, miszerint mindenki egyenlőnek született a megvédésére. Éppen ezért mi azt kérjük, hogy legyenek bátrak, álljanak ki mellettünk, és a legkegyetlenebb börtönök legsötétebb celláiban, menedéktáborokban a nyomor negyedekben, eh, az utcákon élők körében. Még olyan időkben is, amikor eh, az emberek elveszik a reményüket, számítanak az emberi jogi védők munkájára. és mindig lesznek olyanok, akik eh, nem hallgatnak, és bátran ki fognak állni a jogok mellett, a saját jogaik mellett, és a mi jogaink mellett. Az emberjogi védők pedig támogatják őket, megünneplik őket, és megtisztelik őket, csatlakoznak hozzájuk. Köszönöm. Thank you, grazie, grazie per le parole. Köszönjük szépen. Most pedig Stavros Lambrinidisnek adom a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kate, ez, a, ezt a beszédét egy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy eddig önnel dolgozhattam, és továbbra is ezt tehetem, ugyanúgy, mint ahogy egy nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek Antonio Heidi Nácsó Barbara társaságában, József és másokat is, európai parlamenti képviselőket látom itt a teremben. Az Európai parlamenti képviselők eh, munkáját eh, nem ünneplik eléggé világszerte. Az emberi jogi aktivisták eh, munkáját a Szaharov díjjal díjazzák. Ez egy nagy öröm, egy nagy kiváltság számomra, hogy itt lehetek az európai civil társadalom szervezeteinek képviselőivel is, akik gyakran nagyon kemény körülmények között élnek és dolgoznak önök, a Szaharov díjazottak. Önök közül sokan akár el is mehettek volna egy bankhoz, és egy jó munkát is találhattak volna, helyett azonban az emberek támogatására vállalkoztak bátran, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hálásak vagyunk azoknak is, akiknek nincs nevük. Nézzük meg kinek nincs itt neve, a titkárság, az Emberi Jogi Albizottság titkársága. Nagyon sok a névtelen emberi jogi aktivista itt a teremben, olyanok, akik nap mint nap keményen dolgoznak, és tulajdonképpen önök, akik a Szaharov díjazottak itt vannak a teremben, mindenki számára egy példaként jelennek meg. Az önök munkája a nehézségekkel, a szenvedéssel áll összefüggésben. Nádja, senki sem választotta meg ezt a szenvedést, amelyen keresztül ment. Önök konkrét körülmények között végzik a munkájukat a jogok érdekében, Független attól, hogy ezt korábban eltervezték-e vagy sem, ez egy nagy inspiráció emberek milliói számára, akik szintén készek azért, hogy küzdjenek azért, amiért önök küzdenek. Az önök országa például Afrikában, amely tavaly olyan jogokat fogadott el, illetve törölt el, amelyek már nem teszik eh, lehetővé, hogy eh, egy nemi erőszakot elkövető személy feleségül vegye a nemi erőszak áldozatát. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni az ilyen eh, jogszabályok fontosságát, és azt az inspirációt, amelyek jelentenek Burkina Faso-ban manapság például a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket próbálják végrehajtani, miután az emberek békésen felkeltek az országban, és előmozdították a demokráciát, gazdasági fejlődést segítenek elő azáltal, hogy a kormány 19 emberi jogi szervezettel és civil szervezettel megállapodást ír, annak érdekében, hogy ők nyomon kövessék és ellenőrizzék azt, amit a kormány végez, és elkerüljék a korrupciót, és elősegítsék azt, hogy a kormányzat fellépése az embereknek kedvezzen. A kormány nem ellenséget látott a civil szervezetekben, hanem egy nélkülözhetetlen, értékes partnerként tekintett rájuk, aki segíthet a fejlődés elősegítésében vegyük figyelembe, hogy hány kormány eh, mondja azt eh, világszerte, hogy el kell nyomni azokat, akik nem értenek egyet a kormányzattal, vagy megpróbálnak fellépni a korrupcióval szemben, és nézzük meg a burkina faszói népet, eh, amely inspirációt jelent mások számára a világon, hiszen láthatjuk, hogy ott működik a civil társadalommal való együttműködés, amely nem csak hogy nem gyengíti a társadalmat, hanem erősíti. Peruban a szegénység 17, százalék, 17 év alatt 55 ról kb. 20 ra csökkent. Ez egy óriási csökkenés és ezt úgy érték el, hogy bevonták a szakszervezeteket és a nőjogi aktivistákat és az olyan intézményeket, mint az ombudsman, együttműködnek a kormányzattal, leülnek ugyanahoz a tárgyalóasztalhoz, és együtt beszélnek arról, hogy hogyan számolják fel a szegénységet. Nem zárták ki őket, nem betették börtönbe őket, nem gyalázták meg a bírálókat, hanem együtt próbálnak változást előmozdítani velük, hiszen továbbra is komolyak a kihívások. Nézzük meg az ősonos népeket, azt, hogy hogyan folyik a küzdelem a földharácsolás ellen. Számos negatív fejleménye és következménye is van a, a fejlődésnek hány kormány próbálja a világon a nemzetközi munkajogi szervezet döntéseit végrehajtani. Az Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió is ott van önök mellett, az Európai Parlament, is segít. Az emberi jogoknak önök egy arcot mutatnak, és én személyesen is nagyon hálás vagyok önöknek, mert ez a feladatom, de emberek milliói a világon nem tennék most azt, hogyha nem olvastak volna arról, hogy önök mit vittek véghez az életük során. Nemzetközi szinten is változást mozdítanak elő. Nézzük meg a Párizsi éghajlatváltozási egyezményt nézzük meg a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, a migrációs csomagot, amelynek tárgyalására az ENSZ szintjén került sor. Az emberi jogi rendelkezések annyira szerves részét képezik ezeknek a dokumentumoknak. Gondoltak már arra, hogy ez megtörtént volna, megtörténhetett volna 30 vagy 40 évvel ezelőtt, anélkül a munkanélkül, amelyet önök végeztek? A fenntartható fejlesztési célkitűzések, amelyeket 2015-ben, 16 ban fogadtunk el, a milleniumi célkitűzések, amelyeket 2001-ben fogadtunk el, egy szó is óriási változást, óriási különbséget jelent. Az önök munkájának köszönhetően tanultunk, megtanultuk azt, hogy a fejlődés lehetséges, le, elő lehet állítani gyermekmunkával is olcsóbb termékeket, de tönkre tesszük azt a helyet, azt a környezetet, ahol élünk. Éppen ezért a fenntartható fejlődés megjelent és megvetette lábát, azért, mert az emberi jogok is fontosabbá váltak. Ne hallgassanak azokra, akik azt mondják, hogy ez egy kétségbeesett vállalkozás, amelyet úgyis mindenki megsért, úgyhogy hagyjuk is az egészet hiszen önök, ezek a hangok nem csak az önök munkáját próbálják megalásni. Mi azonban nem vagyunk kétségbe esettek, hanem erősebbek vagyunk, és ha megnézzük az ENSZ szintjét is, láthatjuk, hogy mekkora változás ment végbe, akár az Európai Unióban is, mi is felemeljük hangunkat a jogsértések ellen. Nem csak ezt tesszük, hanem támogatjuk az emberi jogi aktivistákat a helyszínen is azért, hogy az emberi jogok elterjedjenek a különböző országokban. Ezért próbálják meg, próbálják meg, meg egyesek elhallgattatni önöket, és mi támogatjuk, az ENSZ is támogatja az önök munkáját. Az Európai Unió ott áll az ENSZ mellett. Azok a kezdeményezések, amelyeket tavaly kezdeményeztünk az ENSZ, az ensz együtt, előtérbe helyezik az önök munkáját a, női, a nők jogainak érdekében. Pénzzel támogatjuk az ENSZ munkáját is a különböző országokban. Az emberi jogok nem reménytelenek. Ezt önök is kifejtették a kétségbeesésük által. Népszerű mindez? Gyakran nem az, ember nem egy, az embert nem egy vörös szőnyegen fogadják emberi jogi aktivistaként, nem mindenhol, de az emberi jogok természetüknél fogva egy adott szinten nem feltétlenül népszerűek. Népszerűek persze azok körében, akik ezeket megpróbálják megsérteni, de ha megnézzük, hogy milyen jogokat védenek, például a szólásszabadság joga, a szabad véleménynyilvánítás joga, ki gondolta volna, ki gondolt volna erre a jogra, hogyha mindannyian egyetértenénk ebben a, ennek a fontosságában. Azt is mondhatnánk, hogy ez nem annyira fontos. De mikor gondol az ember egy ilyen jogra? Akkor, hogyha az emberek nem értenek egyet akkor válnak fontossá ezek a jogok, hogyha nagyok a nézeteltérések, és hogyha valakinek jogában áll elhallgattatni a másikat. Általában a leggyengébb vélemény, vagy a legkevésbé népszerű vélemény megjelenésekor van szükség a véleménynyilvánítás szabadságára. Vegyük ezt ebből a szemszögből figyelembe ha valaki síkra száll az a véleménynyilvánítás szabadságért, lehet, hogy egy kevésbé népszerű jogot véd. Többször ezt halljuk miért beszélnek arról, hogy számoljuk fel a halálbüntetést, amikor az emberek 80%-ának körében ez népszerű? Miért védnek különböző jogokat? Gondolkodjunk el egy kicsit azon, hogy ha én azt mondom, hogy mindannyian kisebbséget képviselünk, az életünk egy adott pontján mindannyian kisebbségben vagyunk, még itt ebben a ebben a teremben is, az Európai Parlamentben. Lehet, hogy a bőrszín miatt, a bőr, bőrünk színe miatt többséget alkotunk, és azt gondolhatjuk, hogy a bőr, bőröm színe miatt többségben vagyok, ezért elnyomhatok másokat, akik kisebbségben vannak, de ugyanezen többségen belül, amelyhez tartozunk, ezzel egyidejűleg egy kisebbséget is alkotunk. Lehet, hogy a nemünk miatt vagyunk kisebbségben. Egy adott többségen belül lehet, hogy valaki mégis kisebbség a szexuális orientáció, vagy valamilyen fogyatékossága miatt. Lehet, hogy az ember azért van kisebbségben, mert egy adott országban született, és nem egy másikban. Az emberi jogi aktivisták nem csak a népszerűtlen nézeteket védik, gyakran egy országban küzdeniük kell azért, mert a hatalommal bírók megpróbálják elnyomni őket. Az emberi jogi jogvédők, ha belegondolunk, mindenkinek a jogaiért küzdenek, hiszen abban a pillanatban, amikor valaki a többség részét képezi, úgy gondolja, hogy rendben van az, hogyha elnyom másokat, ezáltal a saját elnyomását is lehetővé teszi, hiszen egyidejűleg ő is kisebbségben van Gyakran a legkisebb hatalommal bírók érdekeért küzdünk, ugyanakkor mindannyian kisebbségben vagyunk, és ezért tartozunk önöknek hálával tisztelt barátaim! Nagyon sok szó esik arról, hogy az emberi jogok nem egyetemesek. Azt hiszem, hogy Kate is kitűnően kifejezte, hogy mennyire nem helytálló ez a vélemény. Nagyon sok szó esik arról, hogy az emberi jogok mennyire relatívak. Lezárásképpen azt szeretném mondani, hogy amikor a világ különböző pontjaira ellátogatok, amikor minden érv kudarcot vall, az emberek azt mondják nekem, hogy ki vagyok én, ki jön Lambrinidis úr, hogy beszéljen ilyen dolgokról, hiszen nézze meg az Európai Unióban az emberi jogok helyzetét. Egyre nagy jelentősebb az idegengyűlölet, a rasszizmus, a migránsokkal kapcsolatos problémák számos helyen. Én az ilyesmire mindig azt válaszolom, hogy igen, igazuk van, mindannyian kénytelenek vagyunk emberi jogi problémákkal szembenézni. Hogyha maga a tökély lenne a mérce, akkor mindenki kudarcot vallana, de tényleg ez a mérce? az a mérce, hogy tökéletesek legyünk? Én azt mondanám erre, hogy nem. Az igazi próbatétel az az, hogy az, léteznek-e azok az intézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket a problémákat a szőnyeg alá söpörjük. Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de törekszünk arra, hogy azok legyünk. Vannak-e független parlamentek, mint ez például, ahol az emberek kifejthetik eltérő véleményeiket szabadon, és szabadon vitázhatnak. Vannak-e ombudsmanok, illetve nemzeti kisebbségi jogvédők, vagy bezárnak-e szervezeteket, amelyek más véleményeket fejtenek ki, vagy vannak-e bíróságok, ahol igazságot szolgáltathatnak a kormányzat beavatkozása nélkül, vagy ahol egy rendőr, aki összever egy békés tüntetőt, őt elítélhetik a bíróságok. Vannak-e mindenek előtt, van-e mindenek előtt civil társadalom, egy szabad és nyílt civil társadalom? Az ember lehet, hogy nem ért egyet a kormányzatával, de ezt kifejezheti-e? Más szóval, biztosítani tudjuk-e, hogy a tökéletlenségről beszélünk, és hogyha ez a, ez a próbatétel, akkor gondoljunk arra, hogy hány országban lenne jobb a helyzet a világon, hogyha képesek volnánk létrehozni ezeket az intézményeket, amelyek védik azt, hogy küzdjünk ezekért a jogokért. Tehát még ma önöket ünnepeljük, és önök előtt tisztelgünk. Én nagyon bízom abban, hogyha mások itt a teremben, akik még nem kötelezték el magukat a jogok védelme mellett, talán egy kicsit jobban megteszik ezt mostantól fogva az inspirációnak köszönhetően és kiállnak mások elé a világon, és azt mondják, hogy nem minden álhír, csak azért, mert egyes politikai vezetők nem szeretik azt, amit hallanak, és védik az olyan nyitott parlamenteket, mint ez hogyha ez bekövetkezik, ha mindenki jogvédőnek érzi magát, akkor azt hiszem reménykedhetünk, és ha ez bekövetkezik, az annak köszönhető, hogy önök reményt adtak. Köszönöm, hogy eljöttek a parlamentbe. Grazie. Ignacio, Coordino. Grazie, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném kifejezni megelégedésemet azért, mert itt lehetek ma a Szaharov díj 30. jubileumi konferenciáján, amelyet ugye a mm, Szovjetunió idejében hoztunk létre, és amely sikra száll a népek közti békés együttélésért. Nagyon nagy megelégedésemre szolgál az, hogy itt lehetek a Szaharov díjazottak körében. Mindig el szoktam mondani, és szívesen mondom azt, hogy nincsenek példák, hanem olyan személyek vannak, akik példát mutatnak, és nincsenek vallomások sem, hanem olyan személyek vannak, akik példát mutatnak, és erről tanúskodnak. Azt hiszem, hogy Önök mindenképpen kiérdemelték az elismerésünket és a csodálatunkat. Azt szeretném mondani, hogy 1994 óta parlamenti képviselő vagyok más kollégákkal együtt, ahogyan azt jó barátom Stavros Lambrinidis is elmondta, lehetőségem nyílt arra, hogy számos jelöltet javasolhassak Európába, európai, balkáni, fehér oroszországi orosz jelölteket hazámból is. Láthattuk a képeken a Bastagya szervezet képeit, amikor ők voltak a díjazottak Ázsiából és Latin Amerikából is vannak Szaharov díjazottak. Ahogyan a szervezők elmondták, a 2017-es díjazott a venezuelai eh, demokratikus politikai eh, ellenzék, eh, férfiak és nők, akiket megvertek, kínoztak, üldöztek, de ennek ellenére nem adják fel a küzdemet, és továbbra is a méltóságukért, a szabadságukért küzdenek. Andrei Szaharov azt mondta, hogy azok a hangok, amelyek a leginkább számítanak, általában azok, és sokszor azok, amelyeket legkevésbé hallunk. Éppen ezért az Európai Parlament szeretett volna hangot kölcsönözni azoknak, akiknek nincs hangjuk. Én szeretnék ma csatlakozni ahhoz a kéréshez, amelyet az Európai Parlament is megfogalmazott, arról, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon a politikai fogvatartottakat Venezuelában, és szeretném szolidaritásomat kifejezni Lorán édesanyjával is. Azt hiszem, hogy együtt, egyetérthetünk ma Andrei Szaharov üzenetével és ezzel a díjjal, amelyet az Európai Parlament 30 évvel ezelőtt létrehozott, ez még mindig aktuális, és a válasz is nagyon egyértelmű. Ez a követelés, a szabadság, az alapvető jogokért való küzdelem, ha lehet, még fontosabb és még sürgősebb is, mint valaha volt. A napokban olvastam egy cikket Mario Vargas Llosa irodalmi Nobel-díjasról, aki Francis Fukuyama híres cikkére hivatkozott 1989-ből, amelyben a történelem végét jósolta meg, és azt mondta, hogy a berlini fal összeomlása és a Szovjetunió eltűnése után a világ egy új korszakba lép, amelyben a bolygó összes sarkában megjelennek az emberi jogok. Azt hiszem, hogy 30 év elteltével, ha megnézzük, hogy hol tartunk, senki sem értelmezhetni ennyire optimistán azt, hogy milyen időket is élünk. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament továbbra is elkötelezi magát a Szaharov díj mellett, a különböző állásfoglalások mellett, amelyeket elfogadtunk, és amelyet a legutóbbi plenáris ülésen is elfogadtunk a nikaraguai vagy iráni emberi jogi helyzetről, és feltételek nélkül elköteleztük magunkat, és továbbra is elkötelezzük magunkat az emberi jogokért, amelyek, amely küzdemet önök ilyen méltóan képviselnek. Köszönöm, elnök úr! Siamo leggermente in ritardo, ma... Kis késésben vagyunk. De most rövid válaszokat is szeretnék hallani, tehát elkezdjük a második panel ülést. Se non c'è nessuno, allora... Hogyha senki nem akar kérdést feltenni, meg szeretném köszönni két Gilmornak és Stavros Labrinidisnak, hogy itt voltak, köszönjük a fontos beszédjüket, és elkezdjük valóban a második vita fordulót. Köszönöm. Bene. Iniziamo questo secondo... Elkezdjük tehát a második panelünket. Itt a fő téma a, demok a demokratikus és emberi jogok um, európai eszk, vé, demokratikus az emberi jogok védelmezőinek európai eszközének, az eidh nak a működéséről lesz szó. Az emberi jogok nyilatkozata, amelyben megvédi az emberi jogok védelmeit, védelmezőit, éppen úgy jubileumát üdvözli, mint az emberi jogok általános nyilatkozata és a Szaharov díj. Az Európai Parlament széles körben használta fel a demokratikus jogait és vizsgálati jogát annak érdekében, hogy az Európai Unió politikájában újra kihangsúlyozza az emberi jogok védelmét, illetve az emberi jogi harcosok védelmében síkra szálljon. Az EIDHR, ez az európai eszköz 2006-ban jött létre, és ezzel az Európai Unió konkrétan kifejezi az Európai Unió elkötelezettségét a demokrácia, és az emberi jogok védelmében a harmadik államokban is. Ma ez a világ legnagyobb programja, melyel a demokráciát és az emberi jogokat védjük az egész világon. Ez az eszköz a nehéz vagy romló helyzetben lévő öm, emberi jogi öm, harcosok védelmét szolgálja, Négy nagyon fontos vendégünk van, akiket üdvözlünk itt. Anton Medelent, aki a Protect Defenders um, igazgatója, Emile de Wolf, um, aki a Concorso AXA Mexikóból képviselője, Algerim Camidola, aki pedig az LMBTI jogok kazaksztáni érvényesülés felett őrködik a Femininta nevében is Lolita Chavez, aki Guatemalából jön, és a 2017-es Szaharov díj um, utolsó körében volt még, ha nem is volt az ő díjez, a díjezott. Megadom tehát először is Anton Medelinnek a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Igen, tisztel díjazottak. A Protect Defenders védel nevében, illetve az FIDH szervezet nevében gratulálni szeretnék a Caharov díjazottaknak, akik jelen vannak. Gratulálok azhoz a harchoz, amelyet napon, napi szinten végeznek, ahogy az előző előadásokban ezt hallhattuk. Szerencsérem, azt kell, azt mondhatom, vagy hálásan mondhatom azt inkább. Önök illusztrálják ma azt, hogy az a harc, amelyet Szaharov inspirált, és amelyet eh, az Európai Parlament is vállal, párhuzamosan működik az egész világon. Látjuk, hogy hány kihívás és hány problémába ütközik Andrei Szaharov munkájának folytatása, az ő szellemiségének éberen tartása. A diktatúra elleni harc, az emberi jogok támogatása, a szociális igazság ügyének támogatása, a nacionalizmus, a fasizmus a militarizmus, a nukleáris felfegyverkezés és más-más kihívások fényében és szorításában. 30 évvel azután, hogy az Európai Parlament létrehozta a Szaharov díjat, és Andrei Szaharov munkásságának vége óta szintén eltelt több évtized, de azt kell, hogy mondjuk, hogy hiába teltek el az évtizedek, a harc és a feladatok um, aktuálisak maradtak. Azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet hatékonyabban dolgoznunk, és azon is el kell dolgoznunk, hogy mit nem végeztünk el, milyen munkát nem végeztünk el, hogyan lehet Szaharov örökségét valóságossá tenni. Ebben a kontextusban szólalok itt fel, önök szólalok, szólhatok önökhöz, akik eh, az elnyomás legrosszabb formáival szembesültek, és a saját életüket tették kockára. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a tény, hogy a díjazottok közül sokan nem tudtak eljönni, ékes bizonyítékát eh, mutatja annak, ahogy a Heidi Hautal a bevezetőben említette, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve az emberi jogi harcosok, még hadszaharok díjazottak is. Széleskörű veszélyeknek, fenyegetésnek vannak önök kitéve, és az emberi jogi szervezetek is kitéve, de éppen ezek a szervezetek azok, amelyek felszólamolnak az emberi jogok érdekében, mobilizálják a támogatókat, és próbálják megteremteni annak a lehetőségét, hogy az emberi jogi harcosok, mint önök, hálózatban működhessenek és hallathassák a hangjukat. Az Európai Unióban nagyon fontos szövetséges találtunk ebben a harcban. Az Európai Unió, az Európai Parlament eh, inspirációját követve az emberi jogi szervezetek megerősített koordinációját eh, tűzte zászlajára, és így védi az emberi jogok, eh, emberi jogi harcosokat az egész világon. A Protect Defender, az általam képviselt szervezet ennek a szellemében jött létre, 12 emberi jogi egy eh, szervezetet egy konzorciumként működtetünk. A Protect Defenders, az én szervezetem célja az, hogy az emberi jogi harcosokat és szervezeteiket megvédjük, és biztosítsuk, hogy végezhessék a munkájukat, a megengedő módon van a hangsúly, végezhessék a munkájukat, minden nap támogatás és fenyegetés ellenére. Köszönhetően többek között az Európai Unió támogatásának 1000 emberi jogi aktivistát sikerült támogatnunk az egész világon az elmúlt három évben. Először is. Ezt a támogatást egyéneknek, a konkrét emberi jogi aktivistáknak adtuk azért, hogy mindennapi segítséget nyújtsunk számunkra, illetve hogy kimentsük őket fizikai, testi integritásukat veszélyeztető helyzetekből. Mondok néhány példát. a pakisztáni kényszerházasságok ellen síkra szálló szervezetek aktivistáinak támogatása, az oknyomozó és a korrupciót firtató újságírók támogatása, a a földharácsolás ellen sikra szálló aktivisták védelme. És sorolhatnám még, vagy pedig az LMBTI jogok érvényesítői, aktivistái, akik a fundamentalizmus ellen lépnek fel. Őket támogattuk. A mi támogatásunk igyekszik rugalmas lenni, igyekszik valóban élhető és segíthető és fontos támogatást adni az aktivistáknak. A mi általunk létrehozott mechanizmus próbálja helyben támogatni az emberi jogi szervezeteket, figyelembe véve azt, hogy milyen veszélyeztetett és milyen sérélékeny területen dolgoznak. Mint egy száz helyi szervezetet támogattunk, szíriai konfliktus zónáktól kezdve a közel-keleti nőjogi szervezeteken keresztül, vagy a dél-kelet-ázsiai földharácsolás ellen harcoló civil szervezeteken át. Számos a szervezet, akit támogattunk, és a támogatás egyedüli odaítélésük az volt, hogy az emberi jogokért harcoljanak mechanizmusunkat ki terjesztettük arra is, hogy a veszélybe kerülő emberi jogi aktivistákat kimentsük a környezetükből, és egy biztonságos helyre mentsük őket annak érdekében, hogy megvédjük őket, több mint 350 ilyen emberi jogi aktivistát, sőt, akár a családjaikat is sikerült kimentenük a szűk környezetükből. Ez a relokáció a, hogy a szükséges terápiához, gyógyászati intézkedésekhez is hozzájuttatja az aktivistákat, képzéseket biztosít számukra, illetve képzéseket biztosít a munkatársaiknak annak érdekében, hogy munkájukat folytathassák több mint ezer emberi aktivistának kínáltunk képzést öt földrészen különböző képző modellekkel, amelyeket elkészítettünk, a védelmi stratégia, az advocacy, vagy a jogok érvényesítése, vagy a digitális eszközök alkalmazása témakörében. Az advocacy kérdését 2000 napi riasztással is megerősítettük, így sikerült tehát a nehéz helyzetbe jutott aktivisták helyzetére felhívni figyelmet. Mindez ugyanakkor arról is tanúskodik, hogy az emberi jogi aktivistákat az egész világon fenyegetik. Komoly kihívások előtt állunk, és ezekre a kihívásokra egy egységes koordinációval, illetve az én szervezetemhez hasonló szervezetek eh, között keresendő szinergiákkal tudunk választ adni. Célunk az, hogy minden egyes emberi jogi szervezetet, amely veszélybe kerül, megszólítsunk, elérjünk, és eh, egyéni, az igényeinknek megfelelő átfogó támogatást nyújtsunk számukra. Ugyanakkor az elmúlt három évben amíg ezt a munkát végeztük, azt láttuk, hogy nem csökkentek, és mi több növekedtek azok a hatalmas kihívások, amelyekbe ütközünk. Az emberi jogi aktivisták helyzet az egész világon rosszabbodik, romlik. Az emberi jogok védelme gyakran az életveszély szinonimájának értelmezhető sok országban a világon mechanizmusunk képtelen arra, hogy minden egyes védelmi igényre válaszoljon, és bár a mechanizmusunk folytatja a munkáját, továbbra is azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet a emberi jogi aktivisták fenntarthatóságát helyben és globálisan is megvédeni. De hát látni kell, hogy a mi szervezeteink, a mi konzorciunk támogatása csak um, rendkívüli helyzetekben tud támogatást nyújtani. Ez a támogatás csak egy rendkívüli támogatás, de nem helyettesítheti a széles körű elfogadottságot. a nacionalizmus, a fasizmus, a diktatúrák ellen eh, síkra szállunk, ezek azok a célok, amelyek eh, a szaharovi örökség értékeit képviselik. Hogyan lehet tehát a legjobban támogatni az emberi jogokért harcolókat? Nos, ehhez egy politikai döntést kell meghozni. És ezt a politikai döntést többek között az Európai Unió hozhatná meg, és egyszerűbb és gyorsabb hozzáférést biztosítana az emberi jogi aktivistáknak, például az Európai Unióba való beutazást biztosító vízumhoz, humanitárius vízumhoz, és tudom, hogy éppen holnap az önök fórumán megvitatják ezt a kérdést, ezt üdvözlöm. Nagyon sok támogatási formát ismerünk, amelyet a parlament dolgozott ki, és támogat, ezeket mi is ismerjük, és a célja ezeknek a támogatásoknak többek között az, hogy megmutassák, hogy az emberi jogi aktivisták az egész világon szinte veszélybe sodorják magukat a saját munkájukkal. <clears throat> az állásfoglalások, amelyeket elfogadnak, említették az egyik legutolsót, a Szaudi-Arábiában hoz, kapcsán hozott állásfoglalást. Ezen állásfoglalások politikai módon fogalmazzák meg az Európai Unió és a parlament aggájait a emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Fontos intézkedések ezek. És az is nagyon fontos, hogy a Protect Defenders um, a tagállamok, a parlament és a bizottság kezdeményezéseit is folytatni tudja. Komoly kihívások előtt állunk. Az a kérdés többek között, hogy az európai tagállamok az emberi jogok területén vállalt kötelezettségeiket hogy tudják a legjobban érvényesíteni. Például akkor, amikor diktatúráknak adnak el fegyvert, vagy pedig az emberi jogi aktivisták védelmét eh, hogyan érvényesítik mondjuk egy ilyen fegyverkereskedelmi szerződés megkötése során, vagy pedig mennyiben veszik komolyan a saját elkötelezettségüket a kereskedelmi érdekekkel való összevetés során. Az Európai Parlament itt fontos munkát végez, pro-aktív és az emberi jogok gyakorlati alkalmazásáért száll sífram csíkra, többek között a kereskedelmi, az Európai Unió által között kötött kereskedelmi és befektetési megállapodások megkötése előtt az emberi jogi szervezetek véleményét is kikérik, bevonják az ő véleményüket, és a kereskedelmi és beruházási megállapodások megkötése előtt megvizsgálják, hogy a helyi civil szervezetek szabadon működhetnek-e, illetve hogy vajon milyen véleményük volna a szerződésről, mit mondanának a saját jövőjükről. Végezetül, és ezt is üdvözölnöm kell, az a tény, hogy a harmadik államokban jövő delegációkkal és hatóságokkal való tárgyalások során, amikor eljönnek az Európai Parlamentbe, vagy pedig önök utaznak oda, felvetik az emberi jogok kérdését, nagyon nagy jelentőségű. Számos példát hozhatnék föl, csupán egyet szeretnék kiemelni. Az egyik korábbi Szaharov díjazott, aki éppen most Myanmar, Burma vezetője, Aung San Suu Kyi-ról van szó. Az Európai Parlament nagyon egyszerű és konkrét ajánlásaiban szólította meg Aung San Suu Kyi-t, mondván, hogy az ország a rohingya krízisben milyen egyszerű, betartható, de alapvető fontosságú szabályokat és emberi jogokat tartson be. Az Európai Parlament állásfoglalása ebben iránymutató volt. Voilà. Ugyanígy kell haladnunk, úgy kell haladnunk, azon elveket kell követnünk, amelyeket Szaharov követett a vélemény és a gondolatszabadság feltétlen védelme, az emberi jogokért való feltétlen harc bárhol a világon, és a szociális igazság minden nőnek és férfinak biztosított szociális igazságosságért való csökönyös harc vezet bennünket a jövőbe. Fontos, hogy továbbra is éberen őrködjünk az emberi jogok betartása fölött, és köszönöm az Európai Parlament munkáját. Köszönöm. Merci beaucoup. Emily de Wolf, prego. Köszönöm szépen, Emily de Wolf, tessék. Buenas tardes. Köszöntöm Önöket és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy felszólalhatok önök előtt. Egy olyan szervezetet képviselek, amelynek neve Konszorció Oaxaca, és amely feminista megközelítésű, beállítottságú. Ez egy olyan szervezet, amely Mexikó Oaxaca államában működik, és a nők elleni erőszakkal szemben lép fel az elmúlt körülbelül tíz évben, különösen a jogvédő nők érdekében dolgozott, és szélesebb körben is a jogok védelme érdekében működött. A latinamerikai amerikai nőjogi védő szervezetek jelen vannak Nicaraguában, Guatemalában, Salvadorban, Hondurasban és Mexikóban is. Itt van velem ezen kezdeményezés képviseletében Lolita Chávez és Marusia López is a teremben. Azt szeretném elmondani önöknek, hogy ez a védelem, amelyet ez a szervezet végez, egy szélesebb körű munka részeként jelenik meg. Együttműködünk a különböző feminista kollektívákkal, a különböző feminista szervezetekkel. A hozzászólásomban azokra a kihívásokra szeretnék utalni és tanulságokra, amelyeket az elmúlt évek során levonhattunk, mi alatt a nők és a férfiak jogaiért is küzdöttünk az ő védelmük érdekében. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy amikor védelemről, integrált védelemről beszélünk, egy feminista elvből indulunk ki, ami azt jelenti, hogy a személyes egyben politikai is. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnénk egy kollégát, egy csoportot, egy közösséget védeni, akkor nem tehetünk különbséget az egyén védelem során végzett munkája és életének egyéb vetületei között. Tehát amikor a védelemről beszélünk, akkor ezt integrált megközelítésben kell szemlélnünk, és a fenntarthatóság elvéből kell kiindulnunk. Megvizsgáltuk azt, hogy az, a női aktivisták gyakran felhagynak ezzel a tevékenységükkel, abba hagyják ezt a munkát, mert gyakran támadásoknak vannak kitéve, kronikus stresszel küzdenek, kiégnek, és amikor fellépünk, amikor a védelemről beszélünk, akkor mindig ezt a szélesebb víziót tartjuk szem előtt. Ami szintén nagyon fontosnak tűnt számunkra, és amelyet a kísérő munkánk során figyelembe vettünk, az az, hogyha az, hogy amikor támadásokról beszélünk, ugye hazámban, Mexikóban például az aktivisták elleni támadások rendkívül magas mértékűek, erről részletesebben is tudok beszélni. Mindenesetre a védelem kapcsán a fő elkövetők az állam részéről érkeznek, ugyanakkor konkrétabban is elemeznünk kell a helyzetet, jobban árnyalnunk kell a kérdéseket, meg kell néznünk, hogy kik az agresszorok, kik az elkövetők, nem félhet kétség ahhoz, hogy a jogvédők elleni támadások fő felelősei az állam, az állam köréből érkeznek, ugyanakkor vannak más elkövetők, más szereplők is, akiket szintén figyelembe kell vennünk. Ha egy jogvédőt például halálos fenyegetés ér, és például el kell hagyni az országot, megvizsgáltuk azt, hogy a különböző kapcsolatok, a párkapcsolatok hogyan alakulnak. itt is árnyaltan kell szemlélnünk a helyzetet, és meg kell néznünk azt, hogy milyen intézkedéseket foganatosíthatunk, hogyan kezelhetjük jobban ezeket a helyzeteket. Ha például egy aktivista párnak a gyermekét éri a fenyegetés, akkor a férj vagy a feleség hogyan reagál, különbséget kell tennünk a két fél reakciója között, és gyakran ők azt mondják, hogy nem, semmi baj, nem történik semmi, ugyanakkor itt különböző szerepek alakulnak ki, és ezeket kell lebontanunk. Itt egy patriarchális államról van szó, és az intézkedések kialakítása során figyelembe kell vennünk ezeket az árnyalatokat is gyakran azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan pár kapcsolatok, ahol más dolgok miatt is konfliktus alakul ki, és amikor az egyik fél, aki aktivista, az ő munkája, az ő tevékenysége nyilván befolyásolja azt, hogy milyen konfliktusok alakulhatnak, illetve milyen intézkedéseket javasolhatunk. Ezt is fontosnak tartjuk, fontosnak tartjuk ezt figyelembe venni, amikor a védelmet kidolgozzuk. Szeretném megjegyezni, hogy az utóbbi időben Oaxaca államban a lakásokba, illetve a különböző szervezetek irodáiba történő betörések egyre nagyobb mértékben jelennek meg. Az elmúlt évben például csak a mi irodáinkat 11-szer törték fel, és a szervezet különböző tagjait is értek ilyen támadások, a konszorció Oaxaca esetében pedig három alkalommal történt az irodákba vagy magánlakásokba való betörés. Amikor erről beszélünk, ilyen helyzetek kapcsán különböző célokat próbálnak elérni, természetesen információt próbálnak megszerezni gyakran, ugyanakkor arra is kísérlet történik, hogy megfélemlítsék az embereket, illetve kárt okozzanak, és például ellopják a számítógépeket, mert tudják, hogy ez befolyásolja azt, hogy a különböző szervezetek milyen mértékben képesek ellátni a feladataikat. Hogyha valakit megfosztanak az információját, az információitól, illetve a számítógépétől, akkor nyilván nehezebben tudja ellátni a munkáját, és Oaxaca tartományban azt tapasztaltuk, hogy ez egyre gyakrabban megtörténik, így a védelemnek ezekre a helyzetekre is ki kell terjednie. Ugyanígy, amikor a tiltakozó fellépéseket büntetik, ez egy nagyon bonyolult helyzetet idéz elő. Csak hogy egy adatot említsek, az elmúlt öt év során az ENSZ illetékes csoportja nyolc alkalommal emelte fel hangját olyan személyek érdekében, akik önkényes letartóztatásban vannak. Hat esetben Oaxaca tartományban tartják fogva önkényesen az aktivistákat, és ami szintén gyakran megtörténik, az az, hogy az aktivistát kiragadják a környezetéből, és egy olyan büntető intézménybe viszik el, ami, amely az ország másik pontján található, és így gyakran 15-20 vagy akár 30 órát is kell utazniuk a családtagoknak, hogy meglátogathassák őt. 2013 óta például egyik aktivistánk ilyen helyzetben van, börtönben van, és a családtagoknak ezért Guadalajara-ba kell látogatniuk, hogy vele találkozhassanak. Ezek az önkényes letartóztatások, fogvatartások Mexikóban és Oaxaca tartományban is elég elterjedtek. Jelenleg Mexikóban a helyzet aggasztó, erről önök is minden bizonyal tudnak. Választások közelednek, és egyre inkább kéleződik az erőszak Oaxaca tartományban ennek elég komoly kihatása volt. Tegnap erőszakos cselekményekre került sor a térségben, és a kormányzat bejelentette, hogy állandó jellegű militarizációnak veti alá az államot. A szándék, a mögöttes szándék az, hogy a katonai erő megjelenésével ezt a katonai jelenlétet kiterjesszék az egész államra. Ez is része egy olyan politikának, amely nem csak az államra, hanem az egész országra is jellemző. Minden bizony önök is hallottak az erre vonatkozó jogszabályról. Ebben a kontextusban a nők helyzete elég súlyos, ugyanis a nők elleni erőszakos cselekmények száma is megnövekedett. A nők nem csak emberi jogi aktivistaként vannak kitéve támadásoknak, hanem önmagában az, hogy valaki nő, ez további kockázatot jelent, ugyanis a nők elleni erőszak az elmúlt másfél évben kiéleződött. 178 nőt gyilkoltak meg csak Oaxaca államban az elmúlt év során. Említettem azt is, hogy rendkívül nyugtalanít bennünket az, hogy az emberi jogi aktivisták elleni támadások száma, és különös tekintettel a nők elleni támadások száma mennyire megnövekedett. Legalább 25 újságírót és emberi jogi aktivistát gyilkoltak meg Csika Peña Nieto tartományban. Ebben az évben is már három női aktivistát gyilkoltak meg, Oaxaca tartományban pedig több mint 150 nőt ért támadás csak ebben az évben. Férfiakat is értek támadások, de a női aktivisták elleni támadások száma nagyon jelentős, és ezek a számok rendkívül agasztóak. A támadások között négy szemét megnyilkoltak, négy személy eltűnt. A legutóbbi egy emberi jogi aktivista, aki május 10 óta ismeretlen helyen tartózkodik. Őt elrabolták, ő is egy emberi jogi aktivista, aki ellen a társadalmi tiltakozó akciója miatt büntető eljárást kezdeményeztek, pedig ő nagyon fontos munkát végzett és ugyanis védte a bíróság előtt a többi kollégát is, most azonban eltűnt. Ezért az oaxacai helyzet rendkívül aggasztó, ugyanakkor egész Közép-Amerikában aggasztó a helyzet. Lolita azt hiszem, hogy más közép-amerikai ország helyzetéről is részletesebben tud tájékoztatni, ugyanis az emberi jogi aktivisták helyzete rendkívüli veszélyben van. És ebből a szempontból nagyon hálásak vagyunk, és a Szaharov díj fontosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, ugyanis ezáltal a munkánk láthatóvá válik számos országban, és Közép-Amerikában rendkívül összetett a helyzet. Jó lenne, hogyha talán a világnak erre a részére is nagyobb figyelmet tudnának fordítani. Jó lenne, hogyha jobban oda lehet figyelni Amerikának erre a részére is. Köszönöm. Muchas gracias. A parola a Jerima Camidola. Prego. Köszönöm szépen, megadom Aigerim Kamidolának a szót. Um, thank you for... Mindenkit köszönteni szeretnék, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a mai konferencián. Nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy itt lehetek ma, és beszélhetek az LGBT nők helyzetéről Kazaksztánban. Én egy olyan országból érkezem, amely korábban a szovjet birodalom része volt. 30 évvel később ma a mozgalom még eh, mindig eh, nagyon fontos téma a régióban és Kazaksztánban is. Ma egy kazaksztáni feminista kezdeményezést képviselek, a feminitát. A diszkrimináció ellen küzdenek, gyűlöletgyilkosságok ellen, szexuális orientáció alapján és nem hovatartozás alapján Kazaksztánban. Ez nem egy könnyű feladat. Mindez három tényre vezethető vissza és ezeket röviden most leszeretném írni. Az első a környezet, a civil társadalom számára beleértve korlátozó jellegű törvényeket is a civil szervezetekről, ha hasonlóan a híres KGB-s szabályozáshoz, beleértve a békés gyülekezéshez való jogot, a szólásszabadság korlátozását, illetve terrorizmus ellenes jogalkotás, amely lehetővé teszi, vagy azt, hogy az aktivistákat bebörtönözzék, illetve elhallgattassak olyanokat, akiknek eltérő a véleményük. A második megjegyzésem, a nők jogai nagyon sérülékenyek Kazaksztánban, és itt el kell mondjam, hogy Kazaksztán A nemzetközi térségben gyorsan modernizálódó, fejlődő ország, gyorsan fejlődő ország, amelynek célja a 30 legfejlettebb ország közé tartozni a világon. De ennek ellenére az emberi jogok helyzete nem a legjobb az országban, és a nőket eh, megakadályozza ebben a tevékenységben anyáknak tekintik a nőket, és reproduktív szerepet töltenek be a társadalomban. A harmadik eh, fontos ok az állam által szponzorált homofóbia, leszbikusok elleni eh, gyűlölet az országban, ahol az állami tisztviselők nem ejtik ki a szájukon az LGBT kifejezést. és ezáltal a probléma láthatatlanná válik, úgymond. A média eh, nagyon gyakran negatívan tudósít erről a csoportról, gyűlölettel eh, telve, és a diszkrimináció ellenes jogalkotás eh, az ENSZ ajánlásai ellenére nem megfelelőek a diszkrimináció ellenes jogalkotást, illetve a nemi hovatartozás szexuális orientáció alapján történő diszkrimináció esetében, ami pedig az állami szankciókat illeti. A gyűlölet és az erőszak az LGBT közösséggel szemben az országban egyre növekszik. Vannak más struktúrás és jogalkotási akadályunk. Az országban nincsen megfelelő diszkrimináció ellenes e, jogalkotás, illetve egy átfogó e, gyűlölet alapján történő gyilkosságok megakadályozására vonatkozó jogalkotás. Ennek e, következményeként azok az emberjogi harcosok, akik LGBT ügyekben állnak ki, úgymond törvényen kívül kerülnek, például Műstra vádoltak meg azzal, hogy úgymond biztonsági problémákat váltottak ki, ami a feminitámi szervezetünk példáját illeti, A szervezet számos nehézségbe ütközött regisztrációt illetően számos alkalommal, mégis különböző okok alapján, és az aktivisták elveszítik azt a lehetőséget, hogy úgymond jogos, legális entitást hozzanak létre, és megfelelő jogi kereten belül működjenek, ami lehetővé teszi eh, kormány alapon, nem kormány alapon történő diszkriminációt. Tehát eh, itt az állam stratégiája az az, hogy eh, szép lassan kivéreztetik úgymond az LGBT-s mozgalmakat, illetve aktivistákat. Én el szeretném mondani azt az Európai Parlamentnek és a kollégáknak, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy az emberjogi aktivistákat hogyan lehet segíteni, az LGBT-s aktivistákat, akkor nagyon fontos odafigyelni számos pontra. Először is arra, hogy továbbra is nagyon fontos támogatni a legtávolabbi területeken is az emberjogi aktivistákat, illetve nagyon fontos speciális programokat, mechanizmusokat létrehozni a leginkább alul reprezentált csoportok számára. A harmadik pont pedig, de ez nem kevésbé fontos, el szeretném mondani azt, és a kollégákat arra kérem, hogy az emberi jogokat és az emberjogi harcosokat, beleértve a női női emberjogi harcosokat, tegyék központi eh, témává az összes tárgyaláson, ahogy kollégám Antoine elmondta, beleértve a beruházásokról szóló tárgyalásokat, a vallásról szóló tárgyalásokat, a az olyan kormányokkal, akik elnyomják a civil társadalmat, képviselőket, aktivistákat, beleértve a nőjogi kérdésekért és lgbt és kérdéseket kiálló aktivistákat. Köszönöm. Grazie, grazie davvero. Köszönjük szépen. Lolita Chávez, tessék. Eh, quiero en principio saludar. Először is szeretném, szeretnék tisztelegni, fejet hajtani az erő kollégáink, társaink által tanúsított erő előtt, hiszen történelmet vittek véghez az elmúlt 30 év során a Szaharov díjazottak. Szeretném elmondani önöknek, hogy most ebben a pillanatban mélyen érzek népemmel, ugyanis az anyaföld is megszólalt, ugyanis Guatemala, Guatemala-ban tegnap óta a vulkán, a vulkán kitörés miatt riadó készültségben van az ország. Az ország különböző térségeit még nem tájékoztatták erről a készültségi állapotról de a vulkán kitörés óta több mint 25-en életüket vesztették, több mint 1 millió embert sújt a vulkán kitörés, úgyhogy óriási fájdalmat érzek most emberi jogvédőként. Lolita Chávez vagyok, aki a kicsi nép védelmében küzd az életvédelme érdekében. Ugyanígy a feminista közösség, a feminista hálózat tagja vagyok. Rendkívüli mértékben aggódom, ugyanis a guatemalai kormánynak kötelessége az ilyen szükségállapotban az emberek segítségére sietni, tiszteletben kell tartania a a népek, az országban élő különböző népek legalapvetőbb jogait nem tekinthetnek bennünket egy másodrangú népként, és a jelenlegi guatemalai helyzetben Gimi Morales elnököt elítélem, ugyanis ő azt mondta, hogy a kormány, a hivatalban levő kormánynak egy félérje sincs most ahhoz, hogy megküzdjön ezzel a jelenlegi vészhelyzettel, ezzel a szükségállapottal. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy szintén emeljék fel hangjukat ezzel a helyzettel szemben, ugyanis tűrhetetlen az, hogy gyermekek, illetve nők égési sérülésekkel nem részesülnek orvosi ellátásban. Mi az emberi jogok védői szeretnénk kifejezésre juttatni az emberi jogok megsértése miatti tiltakozásunkat. Ezt szeretném elmondani, emberi jogvédőként ugyanazokért a jogokért küzdünk, mint mindenki más. Nem megkülönböztetett jogokat szeretnénk, hanem azonos jogokat mindenki számára. A népünket komoly támadások érték, azért, mert az emberiség jogaiért emeltük fel hangunkat, hangsúlyoztuk ezek fontosságát, valamint a különbözőség és az ökoszisztémák jelentőségét. Ez a jelenlegi problémák nem csak az őshonos népeket, hanem az egész emberiséget fenyegetik. Ma szeretném azt is elmondani, hogy itt van velem most a 2015-16-os jelentés, amely tanúskodik arról, hogy az emberi jogi aktivistákat milyen támadások érték. Ezek a mezoamerikai jogvédők olyan küzdelmet folytatnak, mint mások Amerikában és Európában is. Tehát a nők ereje egy kollektív erő, egy közösséget alkot, és ez az az erő, amelytől a különböző világ hatalmak, az energetikai vállalatok, a bányászati vállalatok tartanak. Tartanak tőlünk, és ezért fenyegetik az életünket otthonunkban, hálószobánkban és a közösségeinkben is. Az erőszak ugyanis nem ér véget, ezért továbbra is küzdenünk kell. Küzdenünk kell azért, hogy erőszakmentes területeket, bányászattól mentes területeket hozzunk létre, olyan területeket, ahol élvezhetjük a föld, a levegő, a hegyek, a víz erejét, ezek a természetes elemek, amelyekkel nem lehet kereskedni. Ez az, amit mi állítunk, és amiért a különböző területeken küzdünk. Hozzám hasonlóan mások is vannak, megemlíthetném Bernita Cáceres-t, Marimát, Mariszelát, Azoniát, Gladiszt, és mindazokat, mindazon nőket, kollégákat, akik lányok, anyák, küzdenek a földért, küzdenek a nők jogaiért, hozzám hasonlóan, és nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan el kellett hagyjuk szülőföldünket, sokan közülünk már nem beszélhetnek erről a küzdelemről, ez az, ami aggaszt bennünket, ami nyugtalanít, és amit ma szeretnénk kifejezésre juttatni. Szeretném elmondani önöknek még azt is, hogy ez a jelentés a, egy olyan jelentés, amelyet a mi erőfeszítésünk indított útjára, és így megpróbálunk fényt deríteni a különböző agressziókra. Általános adatokat említhetek, például 2002 és 2012 és 2016 között a jogvédők mezoamerikai kezdeményezése több mint 1100 támadást regisztrált az aktivisták, illetve a természeti kincsek ellen. Az esetek 80%-ában olyan támadásokról volt szó, amelyek ismétlődő jellegűek, és sokszor az emberi test integritása ellen irányultak a támadások. Ezek a jelentések most fényt derítenek arra, hogy 2015 és 16 között több mint 2180 támadást intéztek az aktivisták ellen, ami a korábbi időszakhoz képest egy 30%-os emelkedést jelent. Ez egy rendkívül nyugtalanító helyzet, és azért is nyugtalankodunk, mert a helyzet egyáltalán nem javult. A az agressziók elkövetését követően beszélnünk kell arról is, hogy mi történik a jogvédőkkel. Itt környezetvéde, környezeti jogok, a reproduktív, szexuális jogok, a természeti jogok védelméről van szó, a nők, a lányok, a közösségi politikai életben való részvételhez való jogról, az oktatáshoz, az erőszakmentes élethez való jogról, az igazsághoz való jogról, az igazságszolgáltatáshoz és a jogorvoslathoz való jogról van szó, védjük a földet, a természeti kincseket. Ez az a küzdelem, amelyet folytatunk. Nem vagyunk bűnözők, nem bűnöket követtünk el, de hozzám hasonlóan mások is nagyon sok fenyegetést kaptak. Ezért üdvözlöm azokat, akik, akik továbbra is küzdenek. Én szabad vagyok most, és élek, és ez az, ami erőt ad. A létrejött egy védelmi program, amely segítséget nyújt számunkra. Én nem azért születtem, hogy meggyilkoljanak, de azt kell mondjam önöknek, hogy ez lehetséges. Lehetséges továbbra is, hogy szabad legyek és éljek, azért mert a jogok védelme érdekében küzdök. És üdvözlöm azokat, és köszöntöm azokat, akik hozzám hasonlóan küzdenek, például Euskal Herria, az egyik szöveg, ugye ez baszk nyelven olvasható, amelyen az olvasható, hogy üdvözöljük a menekülteket, üdvözöljük az európai népeket, és kérjük őket, hogy ne zárják le a határaikat, ugyanis mi az élet védelméért küzdünk, ez egy kötelesség, ez egy elkötelezettség, ez az, ami mellett elköteleztük magunkat, és a Szaharov díj is erről ezt ismeri el. Ugyanakkor számos egyéb mechanizmus is van, amelyet az Európai Unió vagy az Európai Parlament felhasználhat ahhoz, hogy csatlakozzon a mi küzdelmünkhöz. A szabadság, szabadságjogokra van szükségünk, elemeznünk kell a különböző fejlesztési koncepciókat, amelyek um, Európában um, születnek. Különböző életmodellekről uh, beszélünk. Azt kérjük önöktől, hogy hallgassanak meg bennünket, figyeljenek uh, ránk, mert uh, a mi elgondolásaink inspirációt jelenthetnek. Ez nem egy neoliberális inspiráció, amelyet mi közvetíteni szeretnénk. Ugyanakkor azt is kérjük és üdvözöljük, amit az ENSZ megfogalmazott, a fejlesztés koncepciója szempontjából vegyük elő a szegénység problematikáját. Mi az elszegényedésről beszélünk. Mert mindazon mechanizmusok, amelyek jog, jogaiktól megfosztják az embereket, jól kigondolt koncepciók, és van egy eredetük, a multinacionális vállalatok, amelyek közül sokan európai származásúak, ők azok, akik, akiktől kiindulnak ezen elképzelések. Ugyanígy felhívjuk a figyelmet a biodiverzitás csökkenésére is. És hangsúlyozzuk azt, hogy mi, közösségi feministák, más emancipációs életmodelleket vetünk fel. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy továbbra is menetelni fogunk, Nekem nagyon hiányzik a szülőföldem, ugyanakkor üdvözlöm az életet, és szeretném elmondani önöknek, hogy szeretnék visszatérni Guatemalába. Hiányoznak a gyermekeim, hiányzik a közösségem, az ottani ételek, hiányzik az élet, az ottani élet, de életben vagyok, és továbbra is erőfeszítést fogok tenni annak érdekében, hogy életben maradhassak. Ugyanakkor tiszta szívből azt kérném önöktől, hogy más mechanizmusokat is vegye, vessenek fel, mert a neoliberális modell nagyon kemény, nagyon erőszakos. Azt szeretném kérni önöktől nyilvánosan itt az Európai Parlamentben, köszöntöm azokat, akik, és megköszönöm nekik azt, hogy jelöltek a Szaharov díjra, és azt kérném az Európai Parlamenttől, hogy tűzzön napirendjére egy látogató missziót, látogassanak el Guatemalába, mert Guatemalában az őshonos népek azt szeretnénk, hogy ne legyen több gyilkosság. Csak annyit mondanék még, hogy májusban négy aktivistát gyilkoltak meg. Mi is szeretnénk csatlakozni ehhez a küzdelemhez a, a pluralizmus érdekében. Az aktivisták a CCD a szervezethez tartoztak, és a, területet, a területüket védték, fegyveres erők vetettek véget az életüknek. Én sok fórumon jelen voltam, lehet, hogy én is a statisztikákhoz tartoznék, ugyanis engem is értek fegyveres támadások, de ezeket az eseteket eltussolták. Én most szeretnék megemlékezni a többi jogvédőről, azért, mert én beszélhetek, ez pedig olyas valami, amit mások nem tehetnek meg, azok, akiket meggyilkoltak. Azt szeretném, hogy igazságot szolgáltassanak, hogy ezek a bűncselekmények nem maradjanak büntetlenül. Ugyanakkor azt is követelem, hogy ne büntessen tovább a guatemalai állam. Nem vagyok bűnöző, hanem emberi jogi aktivista vagyok, az életet védem, mások emlékezetét, a népek emlékezetét. Én is úgy nőttem fel, hogy ismerem a szülőföldem történetét, és továbbra is védeni fogom. Köszönöm. Bene, ringraziamo, ringraziamo in... Meg szeretném köszönni a vendégeink felszólalását. Két rövid észrevétel szeretnék tenni, mint egy következtetésképpen. Először is Lolita Chávez meghívását hallottuk, lejegyeztük, és keresük a módját annak, hogy az Emberi Jogi Albizottság el tud-e utazni Guatemala-ban ezzel kifejezve a szolidaritását, és megvizsgálva a valós helyzetet ott helyben. A második üzenet, amelyet a panel végén meg szeretnék fogalmazni, az az, hogy az itt képviselt emberi jogi aktivisták által képviselt világ sokszínű és számos kihívással áll szemben, Számos feladatot kell megoldani, ez lehetne a második következtetés, amelyet levonhatunk, tehát a munkát nem szabad abba hagyni. Köszönöm szépen, megadom a harmadik panel vezetőjének a szót, köszönöm a figyelmet. Invito Linda McEvan Kérem Linda McEvant, a Fejlesztési Szakbizottság elnökét, hogy vegy át a levezető elnöki széket. Okay, colleagues, I understand. Can I just say how... Egy másik ülést kellett vezetnem, ezért nem tudtam korábban jönni, de nagyon nagy tisztelt, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és ilyen sok díjazottat üdvözölhetek itt a hallgatóság körében. Tudom, hogy hosszú programot folytattak le, és persze minnyájukkal találkozom majd az esti fogadásom. A harmadik rész vitáját kezdjük meg. Ez a délutáni, ma délutáni ülés záró részem. Azt vizsgálja meg, hogy az önkormányzatok, a helyi eh, politika hogyan vehet részt az emberi jogok eh, védő, védelmében. A Shelter Cities, a befogadó városok tapasztalatáról fogunk hallani. Szakértők vannak itt körünkben, a Hamburg Alapítvány, Hamburg Foundation képviselője, Martina Bau-Bauer, Bayer leasszony, és Kamal Csománi, iraki újságíró, aki 2018-ban volt Irak, Hamburg vendégem. Ezen felül pedig a humanitárius vízumok kérdésében már hosszú ideje hallatja hangját a parlament, és ennek a dossziénak az előadója, Juan Fernando López Abilar, a Libe szakbizottság vezető előadója, megkapja a szót délután. Én Sheffieldből jövök, Észak-Olaszország, Angliából, Yorkshire tartományból, és önkormányzati múltamban. van. Az önkormányzatok, a helyi hatóságok fontos szerepet játszhatnak az emberi jogok érvényesítésében. A sok év alatt, amíg dolgoztam, a 70-es években jöttek Csilléből az emberi jogi aktivisták, aztán az apartheid elől menekültek Dél-Afrikából, aztán Burmából, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságból. Az Európai Unióban mindig a kormányokról beszélünk, a, szub, a szupranacionális szintről beszélünk, de bizony a helyhatóságok, a városok, a helyhatóságok kulcs szerepet játszhatnak az emberi jogok és az emberi jogi aktivisták védelmében. Először tehát megadom Bayerle asszonynak a szót, a Hamburg Foundation képviselőjének. Tessék, parancsoljon Bayerle asszony, önél szó. Oh, sorry. Ähm, ähm, ähm, ich freue mich sehr, dass wir beide... Nagyon örülök, hogy mindketten itt lehetünk, hogy meghívtak bennünket, Kamal Sománit és engem. Örülök annak, hogy 30 éves évfordulóját üdvözli a Szaharov díj, hogy mi itt lehetünk, és hogy ilyen sok díjazott, valamint ilyen sok európai parlamenti képviselő is itt van. Mielőtt elmondanom, hogy a politikai üldözetteket szolgáló hamburgi alapítvány milyen munkát végez, röviden elmondanám, hogy ez a hamburgi alapítvány igenis közvetlenül is összefügg munkájában Szaharovval. Mi, hogyan? 1986-ban alapították a Hamburgi Alapítványt, tehát 32 éve létezünk, és a leges legelső meghívottunk egy baskír ember volt, akinek az érdekében Andrei Szaharov személyesen szállt síkra. Mizami D. Ahmatov volt, aki 20 évig a gulágban sejnvedett, végezetül pedig egy pszichia, pszichiátriai klinikában kényszerkezelték azért, mert előtte, azelőtt húsz évvel egy tüntetésen veszte részt. Ez egy személyes levelemet egy moszkvai bizottsághoz írt, Andrei Szaharov 1985-ben kérdez rá Ahmetovra, hogy van, hol található, többet akarok tudni róla. Írja Andrei Szaharov. 1988-ban Medim pedig e az alapítvány első vendégeként érkezett Hamburgban, azután visszament a Szovjetunióban, és ezzel elmagyarázom, hogy hogy működik a rendszerünk, és ő egész életében a Szaharov alapítványtól egy kis nyugdíjat kapott. Egy szóval ez egyébként ő, Ahmetov az első vendégünk, hogy egy arcot is rendelhessenek a lév mellé. Szaharovot említettem, és mielőtt a saját alapítványom történetéről beszélnek, még azt is el szeretném mondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy az Európai Unió a Protect Defenders keretében támogatja a munkánkat. Antoine Madelin beszélt a konzorciumról. Nos, bennünket is támogatott az Európai Unió, és a Protect Defenders intézmény segítségével három emberi jogi aktivistát még pluszban meg tudtuk hívni Hamburgba. Erre már nem lett volna pénzünk, de ezt a további három embert meg tudtuk hívni, ezzel emberi életeket tudtunk megmenteni, és az ő markánsan hallható hangjukat is meg tudtuk védeni. A politikai üdve, üldözetek Hamburgi alapítványát 1986-ban alapította ki, Klaus von Dohnányi volt az egyik alapító, ő volt Hamburg kormányzó vagy első polgármester 1986-ban. Talán ismerik a nevet, hiszen édesapja a Hitler elleni ellenállásban a háború végén ö, vett részt, letartóztatták, kivégezték. Klaus von Dohnányi Hamburg Hanza város, vagy Szabad eh, város, város állam vezetőjeként, aki kvázi miniszterelnöki pozícióban van, azt mondta, hogy a naci, nemzeti szocialista rezsim áldozataira emlékező alapítványt akarunk létrehozni, de ez az alapítvány azon, azoknak is támogatást kell, hogy adjon, akiket a meggyőződésük, aktivitásuk miatt üldöznek hazájukban, számukra akarunk védelmet biztosítani, mondta 86-ban Klaus von Dohnányi. 32 évvel ezelőtt mondom. Én magam 27 éve dolgozom ennél az alapítványnál, azért ez sem semmi, úgymond. A politikailag üdvözöttek Hamburgi Alapítványának egy motót is adtunk. Hangot adunk a szabadságnak hangok a szabadság mellett, a szabadság hangjai. Hogyan működik az alapítvány? Évente maximum 5 ösztöndíjat tudunk kiadni. Mégpedig úgy, hogy sem ország, sem szakmai specifikációt nem tartalmaz a támogatás, lehetnek ezek művészek, a földműves mozgalom vezetői, újságírók, bárki, aki a demokrácia és a szabadságért küzd. Az a célja a programunknak, hogy kimejtsük a veszélyből ezeket az embereket, szusszanásnyi időhöz juttassuk őket, Persze kollégákkal összekapcsoljuk, hálózatba szervezzük őket, fórumot biztosítsunk számukra, hogy multiplikátorként működhessenek tovább. Támogatjuk tehát a, azban őket, hogy politikai rendezvényeket, konferenciákat tartsanak, felolvasásokat, kiállításokat tartsanak. Ha fényképészeket, festőket hívunk meg, logikus, hogy kiállítást szervezünk számukra. Az alapítvány vezetői elmennek az iskolákba, és a diákokkal vitatják meg ezeket a fontos kérdéseket, interjúkat adnak, a médiumokkal együttműködnek, és végezetül pedig a nyilvánosságot támogatják. Egyrészt a hamburgi nyilvánosságot, de persze a német sajtóban, vagy a nemzet is, nemzetközi sajtóban is megszólalnak. Szorosan együttműködünk a különböző nagykövetségekkel, az emberi jogi szervezetekkel, mindenfajta hatóságokkal. Azt talán a sajátságos a mi munkánkban, hogy milyen konstellációban működik. Ugye mondtam, hogy 1986-ban az első polgármester vagy a kormányzó polgármester hozta létre az alapítványt, nyilván személyes motiváció is meghatározta ezt, és az alap, alapító okiratban a következő mondat szerepel. A mindenkori öm, hatályban lévő polgármester elnöke a szervezetnek, de ugyanakkor mi egy civil szervezet vagyunk. Tehát nem a szenátus intézménye vagy Hamburg városának intézménye vagyunk, hanem egy teljesen független alapítvány vagyunk, egy civil szervezet vagyunk, de ennek ellenére a polgármester az elnöke ennek a civil szervezetnek. Ez pedig biztosítja, hogy jól be vagyunk csatolva, be vagyunk csatornázva a politika világába, a külügyminisztériummal, míg, vagy akár a kancellári hivatalig is elér a hangunk, hogyha erre szükség van. Például egy tadzsik újságíró esetében erre szükségünk volt, aki korábban vendégünk volt, Hamburgban a vendégünk volt, megkapta a tartózkodási engedélyt, Moszkvába utazott, nem Tajikisztánban, ahol üldözték, és Moszkvában, a tranzitzónában uh, feltartóztatták, hiszen egy kiadatási kérelmet adtak ki ellenem, nem az Interpolon keresztül, hanem a tadzsik kormány. Mondta, hogy ha már nálatok van, akkor adjátok szépen vissza hozzánk, nekünk. Kritikus súlyú volt a helyzet, de szerencsére egy börtönőrrel való tárgyá, egy börtönölnél, hogy röviden egy telefonbeszélgetés folytathasson, és így bennünket felhívott. Végezetül jó véget ért a történet, hiszen ha kiadják Tajikisztánnak, ez a biztos halált jelentett volna számára. A tadzsikok álltak az egyik oldalon, mi pedig a másik oldalon a németek azt mondtuk, hogy kérjük vissza vendégünket, és azáltal, hogy oda tudtunk hatni a magas politika szintjére, a hamburgi miniszterelnök ugye a kancellári hivatalhoz nál interveniált, és így elértük azt, hogy szabadon bocsátották, repülőre ültették. Még egy német TV öm, kameracsoportot is elküldtünk a börtönhöz, hogy nehogy öm, valami történjen, és ilyen módon kimenekült Oroszországból, életben van, és persze nagyon örülünk ennek. Az alapítvány munkájában jellemző, munkáját jellemzi, hogy az alapító azt mondtam, hogy azt szeretném, hogy Hamburg városa felelősséget vállaljon az alapítvány munkájáért ne csak egy legyen ez a sok szervezet mellett, hanem ez a szervezet mindig emlékeztesse a várost arra, hogy felelősséggel tartozik a politikailag üldözöttekért. Ne csak morális elkötelezettség legyen ez, ne csak politikai támogatást adjanak, hanem adjanak pénzügyi támogatást is, adjon a város. Három, évente három ösztöndíjat finanszíroz számunkra Hamburg városa. Ez 79 ezer eurót tesz ki. 97 ezer eurót tesz ki. Minden évben számolhatunk ezzel a költségvetési támogatással. De persze feladatunk, és ez az én feladatom az, hogy fundraisinget is folytassunk, három alapítványjal nem tudunk jól működni, öt, alap, öt ösztöndíjat akarunk biztosítani, ráadásul az egész családot, ki kell hoznunk, és sokkal többe kerül, nagyobb lakást kell bérelni, a egészségbiztosítás is, még folytathatnám, többe kerül. Egy szóval, évente 250 ezer euróra van szükségem, szükségünk. És bizony, ez a mi feladatunk, hogy ezeket a fandokat rézoljuk, ezeket az alapokat megtaláljuk, és például a Protect Defenders volt egy ilyen támogatási forma, honnan az EU-n keresztül pénzt kaptunk, de persze máshonnan is keresünk a pénzt. Milyen munkát végez még a város? Mitvel támogat bennünket még a város? Egy irodát kínál számunkra ingyen, ezzel infrastruktúrával rendelkezünk, nem kell a irodát, bérelnünk a költségvetésünkből, a telekommunikációs költségeink is ingyen vannak, ennyivel, ennyivel több pénz marad a aktivisták támogatására. Ezzel is támogat bennünket Hamburg városa. De ugye nem tudták, hogy költségvetélek hogyan számolják ezt el, melyik eh, rubrikába írják ezt be, ezeket a számokat és érdekes módon a munkaügyi bíróságon a bírák szobái mellett van egy kis irodám, itt dolgozom én. Ez egy ilyen administratív sajátosság, hogy nem a városházan van az irodánk, hanem a bíróságban. A bírákkal való kapcsolat is nagy segítségünkre szolgál. Láthatják, hogy be vagyunk jól kötve a politika és a közigazgatás szintjeibe. Melyik a leg, jelentik a legnagyobb problémát. Ugye úgy kell ezt elképzelniük, hogy évente egyszer um, ülésezik az elnökség, hét tagból áll, én nem rendelkezem szavazati joggal, Hát én mindenkit meghívnék, uh, akiről a dossziét összeállítom, nem tudnék dönteni, de hát valakinek dönteni kell. Öt embert tudunk maximum meghívni persze attól függően, hogy mennyi támogatást kaptunk. Mondom, az elnökség dönt erről a kérdésről. Ist die Frage, wie wir dann einladen, dann setze ich mich mit dem, mit dem, natürlich mit dem Stiftungsgast Persze, hogyha megvan a döntés, akkor a német um, nagykövetséggel az érintett országban kapcsolatba lépek, hogy egy éves vízumot állítsanak ki, de azt kell, hogy mondjam, hogy kitűnő az együttműködés, amely kialakult az évek alatt. Hamburg városa jelzi az ország német nagykövetségének, hogy minden költséget támog, vállalnak. Tehát a vízumot probléma nélkül mindig mindenki meg tudta kapni. Aztán jön a győztes, és ott állok a repülőtéren egy virágcsokorral és egy névtáblával És Először ugye nagy a megkönnyebbülés, nagy az öröm, hiszen gyakran valóban életet mentünk, de utána jön a honvágy, a bűn tudat időszaka mondván, hogy engem kimentettek, de mások ott senyvednek otthon. És persze a kulturális különbségek is felszínre kerülnek főleg az Ázsiából, Latin Amerikából jövők nehezenben találják a helyüket, máshonnan jövők könnyebben, és persze nagy problémát jelent az is, hogy ezek ismert személyek, akik komoly szereppel rendelkeztek az országukban, ismertek voltak, példaképek voltak, Németországban pedig a tömegben egy ember lesznek csupán. Ez is problémát okoz számukra. nincs is elég mediális érdeklődés azon országok irányában Németországban, amelyek mondjuk messzebb vannak, um, így nehéz megnyerni a újságírókat, hogy, hogy um, törődjenek velük. De mondjuk ez a fázis két-három hónapig tart, és utána viszont ugye látjuk ezt a fázist, hogy gyakran fizikailag, szellemileg, lelkileg kimerülten érkezik meg valaki a repülőtérre, aztán bátorságot és erőt gyűjt és nyer, és utána néhány hónap elteltével pedig ismét politikailag aktív lesz, konferenciákon vesz részt, interjúkat ad, és a munkám legszebb részét az jelenti, amikor ismét mosolyogni látom ezeket az embereket, amikor megérkeznek, csak a feszültség, a múlt feldolgozásának igénye, látszik az arcukon, és valóban egy szuszanásnyi időt kapnak, kipéhenhetik magukat, és így <clears throat> újult erővel térhetnek vissza. Igazi makereket akarunk vendégül látni, azt szeretnénk, hogy visszatérjenek, tehát ez nem egy menekült program. A mi alapszabályunk azt mondja, hogy egy éve elteltével a meghívottak visszatérnek országukba. Nem mindig van erre lehetőség, de hát ez volna a cél. És folytatják a munkát, ahol abba hagyták. De egyéb irány gyakran már Németországban is folytatják ezt a munkát. Mi a cél? Ez a cél. Nem mindig sikerül ezt elérni, például Szíriából vagy Iránból jövő vendégeink esetében. Vagy az ukrán eh, helyzet eh, mondjuk megváltozott az ösztöndi időszak alatt, és ebben az esetben ugye leülünk és megvizsgáljuk, mit tudunk tenni. Senkit nem kényszerítünk arra, hogy életveszélybe menjen vissza. Más megoldás is elképzelhető, mint a menedékjog iránti kérelem. Erre persze mindenkinek joga van, de lehet, hogy egy kiegészítő ösztöndíjat keresünk számára az ICORN, vagy más az Imbret City Writers, vagy más szervezetekkel való es, együttműködésben, de az is lehet, hogyha valaki mondjuk fiatal, hiszen gyakran fiatalok jönnek, akkor mondjuk egyetemi tanulmányait kezdje, kezdje el ezzel, és időt nyerve megnézve, hogy hova vezeti az élet, visszajö, vissza, visszamehet a haza vagy sem. Nos, hát ennyit tudnék mondani. Röviden így vázoltam volna alapítványunk működését, és már le is járt az időm, úgyhogy gondolom Kamal Homani biztos még elmondja, hogy mit jelentette számára, hogy Németországba jöhetett. Két hónapja van Németországban érdemes az ő hangját is meghallgatni. Köszönöm. Well, thank, thank you very much for giving us that overview of the, of the work. Köszönöm szépen, hogy áttekintést adott a munkájáról. Gondolom, önnek igaza van. Most hallhatunk olyas valakitől személyes tapasztalatokról, aki ezen végigment. Azt gondolom, hogy Csománi úr életrajzát mindenki megkapta, de e, kérem mondja el a saját történetét, miért kellett elhagyni az országát, milyen volt ez a tapasztalat, és ön hogyan találta meg Hamburgot és ezt a programot? Én erről is szeretnék hallani. És ossza meg velünk a történetét, illetve a védelem mögötti okokat, amiben most részesül. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kivételezett vagyok, hogy itt lehetek ma itt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sok emberjogi harcos van itt velünk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megosztatom önökkel a történetemet, illetve a Irak-Kurdisztáni térségének küzdelmeit. 30 év alatt a Szaharov díjat két alkalommal kapta meg a kurd emberjogi aktivista. A kurdokat elnyomták Iránban, Irakban, Törökországban és Szíriában 1991 után az iraki Kurdisztán régió Anato, Anto, tehát saját um, önrendelkezési uh, joggal rendelkező régióvá vált, és első alkalommal került arra sor, hogy az iraki alkotmány is elismerte a, a, a kurdi régiót, illetve az itt élők jogait. Iránban továbbra is elnyomják, köldözik a kurd embereket, lehet, hogy a elkövetkező néhány napban az egyik kurd emberi tehát ki fogják végezni. A ramadán miatt nem került erre eddig sor, és Törökországban önök még jobban ismerik helyzetet, mint én. Ismerik a kurdok helyzetét, az egyik eh, kurd vezető, aki elnök jelölt, a 2024-es Törökország elnök jelölt választ, elnök választásokon most eh, börtönben van, és Bashar al-Assad Szíriában elnyomta, üldözte a történelem során a kurdokat. Az irónia az, hogy ez 2003, illetve 1991 után a a kurdok Iránban úgy gondolták, hogy első alkalommal részesülhetnek a demokráciában, emberi jogokban, szabadságokban, szólásszabadság jogában. Ugyanazok, akik elnyomták őket, azok ugyanazok, akik Saddam eh, Hussein ellen küzdöttek, ő eh, Irakban két eh, alkalommal követett el népírtást. De ugyanazok a személyek, akik Saddam ellen harcoltak, ugyanazt a mentalitást, felépést alkalmazzák, mint annak idején Saddam Hussein alkalmazott. Tehát ezek az emberek, akik a a kurdisztáni régióban indították a forradalmat, a polgárháborút 94-ben, majd 7-10 év polgári háborúja után megbékéltek, de senki nem került bíróság elé. 2003 után azt gondoltuk, hogy a konszolidáció után, és bár senki nem állt, került bíróság elé, megbocsátottunk nekik. A Jalal Talabani, a korábbi iraki elnök vezet az egyik kurtpábot. Ők elkövették a népítást először 2007-ben Kerkukban megölték az egyik tábornokot, pusztán korrupciós okok miatt. Mi úgy gondoltuk, hogy talán ez akkor végre történt vége, de 2010-ben eh, egy másik újdonságírót is meggyilkoltak, és 2010 2013-ban egy további újságírót öltek meg csak a korrupciós ügyek feltárása miatt, és a gyilkolások után a további újságírókat raboltak el, tartóztattak le, tettek börtönbe, megverték őket, és azt gondoltuk, hogy 2009 után amikor megalakult az első kurdisztáni ellenzéki párt, akkor gondoltuk, hogy akkor létezik az ellenzék, de az olaj feltárása miatt egyre jobban ragaszkodtak a hatalomhoz, és nem eh, állapodtak meg a reformokban. 2011-ben, amikor az arab tavasz kezdetét vette, mi is csatlakoztunk az arab tavaszhoz, abban a reményben, hogy a kurisztáni régióban is lesznek emberjogi reformok. A kurd ellenzék továbbra is protestál, tíz személyt meggyilkoltak, és 500 ember sérült meg. Ezek az elnyomások folytatódtak, az üldözés, és 2000 2017-ben, akkor nem volt hajlandó lemondani, és benyújtotta a népszavazási kérést. Mi mindannyian kiálltunk emellett, a kurisztáni régió önállósága mellett. Tudtuk azt, hogy ez nem lesz sikeres, a nemzetközi közösség ezt ellenezte, de fő aggályunk az volt, féltünk attól, hogy ez a független állam egy önkényuralmat folytató rezsimé válik. Voltak emberemlesi merényletek, ellenünk kezdtek el kampányolni, és most, mikor én önökhöz beszélek, én áruló vagyok, az országomat árultam el. Azt állítják rólunk, hogy besúgók vagyunk, mert több szabadságot szeretnénk érni, és reformon. 2017-ben nagyon szörnyűvé vált a helyzetem, és az újságírók közül nagyon sokak helyzete, nagyon sok emberjogi aktivista elhagyta a kurdisztáni régiót, lehet, hogy én vagyok közülük az egyik utolsóként távozó. A helyzet számomra azóta ilyen, amióta elkezdtem az emberjogi tevékenységemet, kiálltam a szólásszabadság mellett. Egyre erőteljesebb lett a nyomás, amikor a kurdisztáni régióban valaki kritikus hangokat üt meg, akkor lehet, hogy megölik, az is lehet, hogy nem. Tehát nagyon sok nyomásnak van kitéve az ember, és akkor döntöttem, úgyhogy távozok bizonyos diplomatákkal tárgyaltam, szervezetekkel is, vagy az USA-ba mehettem volna, de végül erre nem kerülhetett sor, mert lejár a, lejárt a vízumom, és akkor olyan a szerencsében volt részem, hogy megismertem a hamburgi alapítványt, elküldtem az, az összes dokumentumomat, kértek részleteket nyilván arról, hogy miért kérem ezt az ösztöndíjat, megkaptam végül az ösztöndíjat, most Hamburgban élek, egy évig. A program legjobb része az, hogy szabad vagyok, írhatok, folytathatom a munkámat, nagyon segítőkész a szervezet, és ha nem segítettek volna, akkor már nem lehetnék itt. És amikor én itt vagyok, mert ők is szerveztek szemináriumokat, találkozókat, újságíró találkozókat, akadémikusokkal való találkozókat. Itt Németországban is van egy kurd közösség, és más országokba is elutazhatok. Miért is fontos ez a program számomra? illetve az újságírók számára. Számomra ez nagyon fontos, mert 2003 után a Irakban polgárháború volt, a nemzetközi média középpontjában, a nyugati média nem tudósított arról, mi zajlik a kurdisztáni régióban. Én megtettem minden tőlem telhetőt, kevés újságíró tud angolul írni, magam tudok angolul írni, azok, akik tudnak angolul írni, már távoztak, és akik tudnak angolul írni, már együtt dolgoznak a nemzetközi szervezetekkel. Fantasztikus számomra, hogy többet is beszélhetek. 2014-ig az emberjogi visszaélések, a szólásszabadság, korrupció, ezekkel foglalkozott a nemzetközi média, illetve nem megfelelő mértékben az USA-ban és Kanadában sem. Irakban nincsen stabilitás, és amikor az ISIS megtámadta a kurisztáni régiót, akkor mindenki megtudta azt, hogy a kurdisztáni régió nem demokratikus értékekre alapul, nem jó kormányzásra, és a kurdisztáni régió és Irak előtt nagy kihívások állnak. Most, amikor én önökhöz szólok, a kurdisztáni régióban nincsen nemzetközi eh, hadsereg, a politikusoknak megvannak a saját katonáik, saját médiáik, és két részre oszlik a, a kurisztáni régió, az olajtól kezdve mindent ellenőrzésük alatt tartanak, és a társadalom a civil társadalmat ők teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják, voltak választások, és a választások során is nagyon sok visszaélés történt. A KDPMP arra kényszerítette a Pesmarga, a kurd hadsereget, hogy rájuk szavazzon, ugyanazt a hatalmat gyakorolják. A választások éjszakáján a fő ellenzéki párt, mivel választási csalások voltak, nem fogadták el az eredményt, és megtámadták az ellenzéki párt főhadiszállását. Szeptember 30-án reggeles választások lesznek, és számítunk a további erőszakos fellépésekre amikor a biztonsági erők ellenőrzik a milíciát, vagy a politikai pártokat, és a nemzeti erőforrásokat. Például a legutóbbi gázszerződés Orosz, Oroszországgal köttetett, és az a cég, aki ezt megkötötte, a miniszterelnöké, tehát egy ilyen helyzetben arra számítunk, hogy még több erőszakos cselekményre kerül sor, és mi megpróbáljuk a nyomást növelni azért, hogy fair választások legyenek, és azért, hogy azok, akik demokráciát szeretnék, mint én magam is, szélségosságosságot, Megpróbáljuk megkeresni a nemzetközi közösséget, az EU-s tagországokat, az usa -t. Ők már e, így is finanszírozták a kurd régiót. Tehát nagyon fontos a KDPMP-re nagyobb nyomást gyakoroljanak, azért, hogy ők tiszteletben tartsák az emberi jogokat, a demokráciát, illetve hogy tisztességes választásokra kerülhessen sor. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy betekintést adott abba, hogy az emberi jogokért és a demokráciáért való harc milyen fontos, hogy ennek a folyamatnak sosincs vége, és hogy önök milyen munkát végeztek. De bennünket viszont szorít az idő, ezért Juan Fernando López Aguilarnak adom meg a szót, aki, mint mondtam, az Európai Parlament 2017-ben a humanitárius vízumokról szóló munkát vezeti. Fernando hosszú ideje dolgozik ezen a dosszién, de a munkának még nincs vége, de most max. 10 percben megkapja a szót. Köszönöm szépen, köszönöm minden előadónak, amit elmondtak. és köszönöm, hogy itt lehetőségünk van arra, hogy az emberi jogi aktivistákkal eszmét cserélhetünk a Szahorov díjazottakkal, a Szahorov díj jelöltjeivel és az ösztöndíjasokkal, a fellókkal. Nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy itt önökkel eszmét cserülhetek az emberi jogok kérdéséről. Az Európai Parlament zászlájára tűzte ezt a célt. Um, alázatosan uh, fordulunk önökhöz tisztelettel az Európai Parlament részéről. Bár el kell mondanom, hogy Nekem is a múltamban szerepel, hogy életem során többször az emberi jogokért harcoltam, küzdöttem, ezért a soha véget nem író, ebben a soha véget nem, nem író harcban. Ez az a munka, amelyet előadóként az Európai Parlamentben, a LIBE szakbizottságban is végzek. Öt évig, az előző ciklusban 2009-től 2014-ig én magam voltam a Libe szakbizottság vezetője. ben ér véget ez a mandátum, és ebben az öt évben több dosszié előadója voltam, többek között a humanitárius vízumok dossziéjának előadója voltam. Röviden áttekinteném a helyzetet. Láttuk itt az Európai Parlamentben, hogy a Lisszaboni szerződés micsoda hatalmas lehetőségeket kínál, hiszen az Európai Unió emberi jogi kartája a Lisszaboni szerződés részét képezi. Így, amikor, 2000, amikor hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, ezzel együtt az emberi jogok európai kartája és ugyanolyan jogerőre emelkedett. És ilyen módon a szabadság, a biztosság és a jog területen az Európai Unió hatáskörévé vált. Ez pedig azt jelenti, hogy jogalkotói hatáskörrel rendelkezik a Lisszaboni szerződés felhatalmazása által a parlament ezeken a területeken. Minden olyan kérdés, amely a területekre tartozik, korábban kormányközi szinten került eldöntésre, a kormányok egyeztettek, és ezekben a kérdésekben most jogalkotói, uniós jogalkotói felelősségünknek teszünk eleget. Többek között a Schengeni csomag, vagy a bevándorlási csomag vitája már felvetette ezeket az alapjogokat, de vannak még olyan csomagok, amelyek a jelenlegi ciklusba is átkerültek, többek között az Európai Vízum Kódex modernizálásának kérdése. A közös vízumpolitika és a közös vízum jogalkotás elengedhetetlen fontosságú feladatokat ró az Európai Unió, illetve az Európai Parlamentre. A vízumpolitika most már nem az egyes tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, hanem az Európai Parlament hallathatja hangját a jogalkotás folyamatában. Ezt vártuk el egyébként az Európai Bizottságtól a ciklus elején, és a bizottság eleget tett elvárásunknak, és a bizottság egy új kezdeményezéssel állt elő a vízumkódex modernizálásáról. Mindez 2014-ben történt. Ezután az Európai Unió a 2008-2009-ben eh, kitört eh, válság új epizódjának tanuljává vált. Ez az epizódus, vagy ez, ez, ez a történet menekült válságként híresült el. Az volt a vád, hogy a menekültek, a migránsi sok, akik megérkeztek az Európai Unióba, egyszerre csak veszélyeztetik az Európai Unió biztonságát, és mi több, veszélyeztetik az Európai Unió önazonosságát, identitását. Ez volt a narratíva. Ezért az egész jogalkotói folyamat, amely a akkor vette kezdetét, ezt intoxikálta, megmérgezte a migrációval kapcsolatos és a menekültekkel kapcsolatos negatív diskurzus. Ennek következtében ezt a jogalkotói doszi munkája lelassult, három éven keresztül küzdködtünk úgy, hogy nem láttuk, hogy mikor sikerül a dossziét le, lezárni, de egész életemben harcos típus voltam. És a jogalkotói munka során nem csak a negatív megközelítés ellen szálltam síkra, hanem emlékeztettem arra is, hogy minden a parlament által elfogadott állásfoglalás kihangsúlyozta, hogy holisztikus megközelítésre van szükség mind a migráció, mind a menekült kérvények feldolgozása, mind a menekültek kezelése tekintetében. Ki kell <coughs> hangsúlyozni, hogy a menekültek nem veszélyt jelentenek, a menekültek nem áruhás terroristák, nem. A menekültek maguk menekülnek a terror elől az Európai Unióban. És hangsúlyozni, kihangsúlyoztam, hogy amióta az úgynevezett menekült válság kitört, a LIBE szakbizottságban, amely a belügyi és emberi jogi kérdésekért felel, egy sor meghallgatást tartottunk, emberi jogi aktivistákat, civil szervezeteket, um, um, ügyvédeket, um, egyházi képviselőket hallgattunk meg, akik nyomatékkal kérték az Európai Parlamentet, hogy uh, adjon választ az elviselhetetlen valóságra. Mégpedig a menekültek 90%-a ez a valóság, amelyre választ kell adnunk. Azok menekültekről van szó, akik végezetül valahogy megérkeztek az Európai Unió valamely tagállamára. Ők, ők nem hivatalosan érkeztek be. Azért, mert nem kaptak jogot arra, hogy beutazzanak. Tehát illegálisan vagy szabálytalanul érkeztek ide. Hogyan tették ezt? Úgy, hogy az ember csempészek kények kedvének szolgáltatták ki magukat, a szervezett bűn, bandák vagy a maffiák áldozatává váltak, embercsempész maffiák áldozatává váltak, akik az Európai Unió külső határain csempészik be, főleg a földközi tengeren keresztül csempészik be az embereket, voltak éppen az ő életüket téve kockára. Ez fenntarthatatlan ez a helyzet. fel szeretném hívni erre figyelmüket, világossá akarom tenni, hogy itt az Európai Parlamentben mi közülünk sokan hangsúlyoztuk, hogy ez a helyzet fenntarthatatlan. Nem csak az Európai Unió minden egyes hivatalos nyelvén, a Lébeszakbizottságban és a plenárison is felszólaltunk ez ellen a helyzet ellen, de felszólítottuk a bizottságot arra, hogy találja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a üldözöttek és a menedék kérők eljussanak az Európai Unióba, mert mindenképpen eljutnak ide, de hát akkor majd szabálytalanul, illegálisan jutnak el ide, úgyhogy az életüket kockára teszik, és a családjuk, családtagék életét kockára teszik. Mit tettünk tehát? a humanitárius vízum gondolatát dolgoztuk ki. A jelenlegi vízumkódex két cikkét, a 19-es és 25. cikkére építve ezt, amely humanitárius okot kínál az elvárások tekintetében a kivételek alkalmazására, és a korlátozott területi érvényű vízumok kiadását lehetővé teszi azok számára, akik joggal rendelkeznek a menekült státus megkapására. akik végül is, hogyha eljutottak az Európai Unióba, tartózkodási engedélyt kaphatnak. De ennek a kérelemnek ezt a kérelmet is a tanács elutasította. Mi ugyanis az Európai Parlament jogalkotói folyamatában a vízumkód módosítását elfogadtuk, de biztos tudják, hogy egész addig, amíg a tanács nem köt kompromisszumot, az úgynevezett trialógusban, az Európai Parlament, az Európa, a tanács és a bizottság bizottság jelenlétével háromoldalú tárgyalást folytat. Itt kell megegyezésre jutni, és hiszik vagy nem hiszik, de két éven keresztül a tanács arról tett tanúbizonságot, hogy nem hajlandó eleget tenni az Európai Parlament kérésének. Nyet, nyet, nyet, csak ezt mondták újton újra, nem, nem és nem, figyelmen kívül hagyva, hogy a civil szervezetek, a szakértők, az emberi jogi aktivisták és maga az Európai Parlament mit kér, mit követel tőlük. Mindenfajta technikai magyarázatokba bonyolódtak, hogy nem e, itt kell ezt megvalósítani, a vízumkódex nem megfelelő, dolgodjunk egy külön dossziét. Különböző érveket kovácsoltak, hogy miért ne a, a áttelepítési dossziéba szabályozunk, ezt miért a vízunkódexben, vagy fordítva, de voltak éppen politikai okoknál folytatva akadályozták ezt a munkát. Mondván, hogyha megnyitjuk a humanitárius vízumok lehetőségét, akkor a nagykövetségeket elárasztják majd a kérelmezők, és ugye a ott dolgozók nem tudják majd feldolgozni ezt a sok kérelmet. Ez fenntarthatatlan, mondták a tagállamok. Tehát újton újra mi a parlament hangsúlyoztuk, hogy haladják meg ezt a nehézséget, és végezetül pedig azt kértük a bizottságtól, hogy a saját kezdeményezésű jelentés, ez a 225-ös EUMS szik alapján működik, tehát eh, itt ez alapján kértük azt, hogy új dossziét kérvényez, indítsanak útjára, a humanitárius vízumokról, és ilyen módon a többi vízumkódexet illető kérdéstől le tudtuk választani ezt a kérdést. De a ciklus végéig sajnos nem tudunk, tehát az európai állampolgároknak eredményeket felmutatni, akik ránk tekintenek, akik a tőlünk várják, hogy a mandátum alatt még áttörést érjünk el. Én a saját kezdeményezési jelentésnek is előadója vagyok. Meg vagyunk róla győződve, hogy a 67, a 77 és a 78 a szik az EU ről beszélek, kellő jogalapot biztosít terne vízum kidolgozására, és ez lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy egy jogi keretet készítsen elő, melyel nem csak a külső határ közös, bel, közös ö, igazgatását lehet szabályozni, hanem egy közös vízumrendszert, egy közöm, közös vízum ö, politikát és egy közös vízum ö, odaítélési rendszert lehetne kialakítani. Ezen EUMS szikkek alapján. Nagy várakozással tekintettünk az Európai Bíróság egy ítélete elében egy szíre család Libanonba menekült, és Libanonban a belga konzulátuson, a belga nagykövetségen humanitárius vízumot kérvényezett. A belga nagykövetség ezt elutasította, és az érintettek az Európai Bírósághoz, a Luxemburgi Bírósághoz fordultak védelemért és igazságszolgáltatásért. A főtanácsnok, az AVK generál, a bíróság főtanácsnoka szakvéleményében elmondta, hogy jogosultak az érintettek a humanitárius vízumra, de végezetül a bíróság ítéletében azt mondta ki, hogy a jelenlegi status quo, a vízum kódex mai status alapján nem eredeztethető jogi kötelezettség, mely alapján ezt a humanitárius vízumot meg kellene adniuk a hatóságoknak illetve a tagállamoknak. Mondtam az Európai Bíróság ítéletében, de ez az ítélet azt is mondja, hogy ez nem tiltott ezen vízumok kiadása, mi több, a Lisszaboni szerződés betűjének és szelleme szerint való volna az ilyesfajta jogszabályi elfogadása, az Európai Parlamenttel való társ jogalkotói folyamatban. Ezen dolgozunk mi. Végezetül pedig egy utolsó üzenetet fogalmaznék meg. Ne fogják vissza magukat, emeljék fel a hangokat. Mi úgy gondoljuk egy szégyen, hogy nem létezik a humanitárius vízum ez idáig. Önök is ezt mondják, mi is ezt gondoljuk. Azt gondolom, ez egy szégyen, a tagállamoknak előre kellene lépniük, és kompromisszumra kellene jutniuk maguk között és az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy végezetül ezt a jogszabályt el lehessen fogadni, és ilyen módon arra a humanitárius válságra, amely elől próbálunk elfordulni, kellő választ adjunk. És ezzel voltak éppen csődöt mondunk és elbukunk azon a mindenkivel szemben megfogalmazott morális vizsgán, amely azt vizsgálja meg, hogy segítünk-e azokon, akikre szükség van, és a 2008-2009-ben kitört recesszió okán regresszív politikát folytatunk. Egy szóval, az a fontos, hogy ne csak hangoztassuk, hanem az emberi értékeket és az alapértékeket, hanem ezek szerint lépjünk fel, de bizony a gyakorlat és az elmélet gyakran ellentmond egymásnak. Nem sikerül az elméletnek megfelelő jogszabályokat elfogadni, ezt a ellentmondást akarjuk meghaladni. Köszönöm. And I think you heard some of the passion which, um, which uh, our MEP azt hiszem hallhatták, hogy milyen nagy lelkesedéssel beszélnek a képviselők a humanitárius vízumokról. Tisztelt kollégák, nincs időnk a kérdések feltételére, ugyanis mindannyiunkat meghívtak egy kiállítás megtekintésére. Azok, akik a szabadság jogainkért küzdenek, úgyhogy csak ha az idő engedi, meghallgathatnánk a kérdéseket, de az idő nem engedi, a tolmácsoknak ugyanis be kell fejezniük a munkát, mert fél hétig dolgoznak. Azt javaslom, hogyha vannak kérdések, akkor a vendégeink maradjanak velünk, jöjjenek el a kiállításra, Juan Fernando mások is csatlakoznak hozzánk. Azt szeretném kérdezni, hogy hová is kell pontosan mennünk, és mindenki követ bennünket. Okay? So you see the people who are being followed. Uh, Látják tehát, hogy kit kell követni, akkor uh, őket uh, kövessék a kiállításra. És a vendégeinknek még egyszer köszönöm, és csatlakozunk, találkozunk ma este és holnap.